<clears throat> És kérem a kollégákat, hogy vegyenek részt aktívan majd ebben a folyamatban. Mert a bizottsági javaslatot valóban javítani kellene a kritikák alapján, de ezt nem tehetjük csak negatív hangnemben, hanem valamit javasolnunk is kell. A legfontosabb politikai <clears throat> szempontból a legfontosabb kérdések azok, az mindenek előtt, hogy a parlamentnek megerősítsük a tárgyalási pozícióját és a jogalkotási szerepét. Bármit is javasoljunk. Mert, és ez csak úgy lehetséges, hogyha a parlament kifele egységes véleményt képvisel majd, és ehhez ezért nagyon jó <clears throat> belső vitákra van szükség. A koordinátorok már leültek egyszer, és még a nyár eleje előtt megpróbálunk valamit velük együtt. Júniusban, legkésőbb júliusban a rendelettervezetről mondani. Ehhez azonban az kell, hogy a jelentések áprilisig elkészüljenek, és a fordításaik is. Nem hiszem, hogy április végéig a tanács bármit dönt ezekben a kérdésekben, tehát nem vagyunk lemaradva. Ugyanakkor attól tartok, hogy ha túl korán véleményt alkotunk, akkor, és ez nagyon különbözik attól, amit a tanács akar javasolni, akkor a tanács taktikázni fog velünk. Erről már sok felelős emberrel is beszéltem, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy alakítjuk ki az időtervet. A tanácsi elnökség vége előtt azonban biztos, hogy egy orientációs dokumentumot meg kell alkotni, hogy egy összehasonlító elemzés álljon előttünk arról, hogy mi is a helyzet. Holnap egyébként itt lesz a Dán miniszter asszony, a téma felelőse, és bár neki konkrét és kemény követeléseket kell majd szerintem megfogalmaznunk, hogy láthatóvá váljon a parlament a folyamat első pillanatától kezdve, és jó irányban tudjuk befolyásolni a tárgyalásokat. Tehát ehhez nekünk egy irányba kell masírozni, meg kell teremtenünk a parlamenten belül egy konszenzust, és persze egy egyensúlyt, amely minden tagállamot kielégít. Ez nem lesz könnyű, mert a tagállamoknak ez pénzügyi terhet is ró a nyakába, és tudjuk, hogy milyen a jelenlegi államháztartási helyzet mindenhol. Aztán a tagállamok, egyes tagállamok szívesen támogatják a mezőgazdasági igazadat, mások nem. És pláne arról van vita, hogy melyik tagállam mennyit fizessen be a közösbe, és hogyan támogassa ezzel a többieket. Úgyhogy van itt egy kemény probléma, a kör négyszögesítése sem kisebb probléma ennél. A korábban második pillérnek hívott ágazatot most fel kell osztani jogalkotási szempontból, és ezek tehát alapvető kérdések, amelyek fölött közösen kell dülőre jutnunk a parlament szerepe, a jogalkotás mikéntje, területei. És ha sikerül egy új egyensúlyt találni, és ez ráadásul jobb is, mint az előző volt, anélkül, hogy a tagállamoknak túlzott terheket kéne viselniük, akkor is még fennmarad egy probléma, az, hogy nincsen konvergencia, sőt inkább divergencia van a tagállamok között. Egyes tagállamok teljesen másképp vagy néha egyáltalán nem hajtják végre a közös irányelveket, és a nemzeti kohéziót érintő kérdés is ez gyakran. Tehát a konvergenciának ki kell alakítani egy olyan ritmusát, időtervét, amely lépésenként is elfogadható az egyes tagállamok számára. Az egyik legfontosabb téma az elmondottak mellett az úgynevezett greening, a zöldítés kérdése, Erről mindenki beszél, és a bizottság is beszél róla, de ez nem jelenti azt, hogy mi egyetértenénk azzal, ahogyan a bizottság ezt meg kívánja valósítani. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a zöldítés egységesen kell, hogy megvalósuljon Európa szerte. A környezeti szempontok ugyanis azonosak. Nem szabad, hogy bárki vesztesként, megbüntetetként jöjjön ki a dologból, érezze magát. Tehát ha környezeti szempontból nézzük a dolgot, akkor egységes alkalmazásra lenne szükség, ugyanakkor a konkrét szakértői egyeztetések majd megmutatják, hogy mégis mennyire mások lesznek a tagállami álláspontok, amelyek között kompromisszumot kell majd teremtenünk. Az aktív mezőgazdaság fogalma is új dolog. Sokan úgy gondolják, hogy a kapott fókuszáltabban kéne elkölteni a kap kereteit, tehát a gyakorló, aktív gazdáknak szabadna csak adni a pénzekből. Ez is egy nagy problémakör. atividade agrícola e, portanto, é um assunto que terá de ser equacionado assim como a mezőgazdasági tevékenység ö, egy, eredetileg az egyik oszlopba tartozott, pillérhez tartozott, de meg kell most teremtenünk a különböző szempontok és pillérek közti egyensúlyt. A bizottsági perspektívában a capping az innovációt ösztönző finanszírozási módus lenne, ugyanakkor egyesek megkérdőjelezik azt, hogy ez lehetséges egyáltalán. Szeretnénk innovációt, de ahhoz, hogy ezt tényleg érdemben tudjuk támogatni, ahhoz sok mechanizmus meg kell változtatni. És még sok-sok részletkérdést is meg kell vitatnunk, amelyek talán nem ilyen nagyságrendűek, mint a felsoroltak, részletkérdésnek minősülnek, de amelyek egyenként is nagyon sok módosítót fognak generálni, tudom. Még a kis jelentőségű kérdésekben sem lesz könnyű megegyezni. De először koncentráljunk arra az 5-6 politikai szempontból jelentős kérdésre, amelyekben szerintem a parlament egészének egységes álláspontot kéne kifele majd képviselnie. Én azt szeretném, hogy már mi itt javaslatokkal álljunk elő, amelyeknek nagy a támogatottsága, csak így van ugyanis lehetőség arra, hogy a bizottsági javaslatot egyáltalán befolyásolni, változtatni tudjuk. Megvan nekem is minden témáról a saját véleményem, de most ezeket a háttérbe szorítom, és mindenkinek a véleményét meghallgatom, felírom, és gyűjtöm ebben a fázisban. Felicitál, naturalmente, assim como vice-presidentes pela sua reeleição. Elnök úr, Ön szeretnék önnek gratulálni a megválasztásához, újraválasztásához, és persze valamennyi alelnöknek is. Köszönöm, Luis. Most pedig... Most pedig kezdjük el. Most pedig a megkezdjük vitát. a vitát, és... Vacevoski e poi Martin Osling és aztán folytathatjuk majd az ötödik napi rendi ponttal. az úr kér két szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni önnek, és hiszek abban, hogy nagyon nagy hatásfokkal fogunk együtt dolgozni. Szeretném megkérdezni az előadótól egy dolgot, hogy vajon jövőbeni munkájában számít -e arra, hogy szakértői elemzéseket kér a közvetlen kifizetésekről annak megvizsgálására, hogy megfelelnek-e azok az alapszerződési rendelkezéseknek. Vannak kétségek a greeninget illetően, hiszen egészen mostanáig az alapszerződésben a környezetvédelmet, a greeninget nem említik a kap céljaként. Ezt eh, semmiképpen sem határozzák meg az alapszerződés rendelkezéseiben, nem kapcsolódik a kap eh, eh, célkitűzéseihez. Ha megnézzük a rendelkezéseket, most nem akarok belemenni a részletekbe, az ott felsorolt célok egészen mások. Hadd mondjam el még egyszer, a greening hiányzik az alapszerződés rendelkezéseiből. Ugyanez a probléma a kifizetések elosztásával a tagállamok között. Az alapszerződés 18. cikkében e, egyértelmű tilalmat fogalmaznak meg mindenki diszkriminációval kapcsolatban, függen attól, hogy milyen nemzetiségűek. A kifizetések rendszerében nem a, a, nem a célkitűzések, hanem a gazdák nemzetiségét veszik figyelembe, és ez nem felel meg a 18-as cikkel. A 39-es cikk pedig arról szól, hogy milyen elvek alapján lehet a kap döntéseket meg, meghozni. Regionális, regionális különbségeket említenek, de nemzetieket nem. És a negyedik cikkben pedig mindenféle diszkriminációt megtiltanak az EU termelőit illetően. Véleményem szerint a közvetlen kifizetések különféle szintjei gyakorolják a diszkriminációt, és ezt e, jogilag is kéne elemezni. Nem kéne visszaküldeni ezt e, e, az EU bírósága elé. Azt szeretném megkérdezni az előadótól, hogy mi erről a véleménye. Köszönöm szépen. Martina. Köszönöm Martina, mondja az elnök. Martin Oszlik és Megines asszony. Ja, auch äh, von uns aus herzliche Glückwünsche. Én is szeretnék gratulálni az új elnökségnek, és persze az régének is, amely részben átfedésben van az újja. Örültem volna annak, hogyha az előadó már most konkrét javaslatokkal áll elő, és nem csak általánosságokban beszél. Mert az tény, hogy sok a kritika a bizottsági javaslattal kapcsolatban, de a parlament sem tett eddig más, csak kritizált, és nem terjesztett elő saját javaslatot. Tehát nem kéne túl sokáig ezt a kezdeti kört körbe-körbe járni, hanem jó lenne, hogyha az előadó előjönne ilyennel. Ha az agrárminiszterek képtelenek javaslatot tenni, mert ugye azzal vannak elfoglalva, hogy a pénzeket hogyan tépjék ki egymás kezéből, akkor világos, hogy itt nem is lesz semmi, és a parlamentnek jött el az órája, hogy megtegye ezt helyettük. Vagyis konkrétan ön. Ami a tagállami elosztást illeti, valóban most is sok baj van az arányossággal, igazságossággal. Elfogadhatatlan, fenntartani a jelenleg igazságtalanságot. Ugyanakkor nekünk, parlamentnek összeurópai felelősségünk van, és ö, mi nem indulhatunk ki sem a nettó kifizetők, sem a nettó kedvezményezettek szempontjából, hanem általánosabb, magasabb szintű szemléletet kell kialakítanunk. Ö, sok tagállamban az a baj, hogy a második pillért nem képesek már társfinanszírozni itt még az első pillér sincs teljesen rendbetéve, az európai egyensúly az első pillér tekintetében sem működik. Ami a greeninget, a zöldítést illeti, a bizottság ö, javasol dolgokat, de ezekről érdemben vita kéne folytatnunk. Ezt tehetjük önként is, de szerintem ö, ez nem így kéne, hogy legyen, ez kötelező érvényű kell, hogy legyen. A zöldítési célokat kötelező érvényel kell megfogalmazni, a biodiverzitási stratégiába be kell vonni előbb, előbb persze a szereplőket, ezt a környezeti politikája is kimondja az EU-nak, a klímapolitikának is része ez, tehát itt nem lehet opcionálissá tenni. És ö, úgy sem lenne értelme második, harmadik körben előírni kvótákat, hogyha első körben lemondunk a kötelező erőről. Tehát ö, itt ö, a helyes irányba kell elmozdulni, ami azt jelenti, hogy konkrét javaslatokkal kell élnünk, és nem csak ö, említeni, meghivatkozni kell a a vízvédelmi, talajvédelmi irányelveket, hanem ennél sokkal konkrétabb fogalmazásra van szükség, konkrétabb vitára a, a százalékokról, ö, amelyeket kellően magasan kell meghúzni. Hogy ki a termelő, ki minősül aktív gazdának, ez jó kérdés, és ez fontos kérdés, mert a kifizetések fontos definíciója ez, és hogy például a cégek, a nagy vállalkozások meddig ö, jogosultak támogatásra. Volt itt egy 5%-os javaslat. Ez valóban kényes és nehéz kérdés, mert nehéz meghúzni a vonalat és minden véleményt figyelembe venni, de egy biztos, hogy túl bürokratikus lehet az új rendszer, ha nem figyelünk, de ettől még nem szabad adakta helyezni. 150 ezer és 3 100 ezer között lehet meghatározni az értéket. Ez a, a mezőgazdasági termelettsége 90%-a számára nem okozna gondot. Németországban néhány tucat ö, sziget érinthet csak a capping, tehát ezt nyugodtan el lehet gyorsan, időben, ütemesen kezdeni és százezer alatt indítani a dolgot, hogyha a munkavállalókat is bevonjuk, akkor ez a határ már jól megmondja azt, hogy mi minősülhet kicsi és nagy üzemnek, és akkor az igazságosság egy kicsit jobban érvényesülne. A következő üléseken is fogom hangsúlyozni azt, hogy nincsen egyelőre egységes európai stratégia elképzelés, ami támogatni lehetne. A Német Paraszt Szövetségnek van egy konkrét javaslata, de ez egy 80%-os függőséget generálna a harmadik országoktól, úgyhogy ha nincs más javaslata a szakmától, akkor nekünk kell megalkotni egyet. Köszönöm. Grazie Martin, Mariad McGuinness. E poi Elizabeth. Köszönöm, McGuinness asszony, majd Elizabeth Jegel következik. Köszönöm, elnök úr, és, és köszönöm Kapla Santos úrnak az előadást. Támogatnám a megjegyzéseit arról, hogy milyen nehéz eh, eredeti javaslatokat kialakítani. De bármilyen nehéz is, nekünk itt a parlamentben pont ezt kell tennünk, és meg kell tanul, találnunk azokat a kulcsterületeket, amelyeket át kell alakítani eh, pozitív eredmények érdekében. Elakadhatunk a részletekben, de az nagy hiba lenne. Ezért azt javasolnám, hogy al- állapítsunk meg hat alapterületet a közvetlen kifezetési dossziéban. Eh, kevés az időm, eh, először is a greeningről szeretnék beszélni a bizottságnak küldött eredeti üzenetben a parlamentnek nagyon jó ötletei voltak Greeninget illetően, és szomorúsággal láttam, hogy a bizottság a saját meghatározását három javaslatra korlátozta. Ezen a területen tehát eh, úgy módosítjuk a javaslatot, hogy megpróbáljuk az eredeti javaslatot befoglalni. Lehet, hogy nehéz lesz a bizottságnak eh, az ellenőrzések, felügyelet, ellenőrzések területén valamiféle pozitív ötletet adni, azért, hogy ezeket a vízzel kapcsolatos kérdéseket, amelyek fontosak a tagállamoknak, előre, mozdítsuk, előre Támogatnunk kell ezt az elképzelést, de sokkal szélesebb körben a greeninget illetően, mint amit a javaslat tartalmaz. Beszéltem már erről a kollégákkal, és tudunk majd erről dolgozni. Van még két kérdés a greeninget illetően. Az egyik a 30%-os kihelyezés. Egyes kollégák azt gondolják, hogy túl sok, mások szerint kevés, ezt meg kell vitatni. Meg kell értenünk, hogy a közvetlen kifizetések egy részét környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolják, és nekünk a mi részünkről meg kell határoznunk, hogy milyen szintet tartunk elfogad, elfogadhatónak. Ami a kliniket illető, valamint a javaslat többi részeit, a bizottság együttműködik majd velünk, és megértik a, annak következményeit, hogy a meghatalmazátosan alapuló jogaktusok irányítsák ezt a rendelkezést. Most beszéljünk szélesebb tartalmú kérdésekről. Ami a költségvetést és a tagállami kihelyezéseket illeti, nagyon ért, érzékeny kérdés ez politikailag a tanácsnak is, és nekünk is. Egy ideális világban növelhetnénk a költségvetést, és mindenki magasabb szintre kerülhetne. A valóságban azonban sokkal kisebb pénzt kell szétosztanunk több tagállam részére, és tisztességesen akarjuk ezt tenni, de soha nem mondtuk azt, hogy egyelően, és azt sem mondtuk, hogy azonnal. És tudom, hogy a tagállamokat aggasztja az egyenlőtlenségek kérdése. Nem tudjuk egyelőre, hogy mekkora ez a költségvetés, de e, politikailag rá kell hangolódnunk a probléma, a kollégák problémájára is. Két dolgot kell elismernünk. Az egyik az, hogy ha újraosztjuk egyenlően a tagállamok között az összeget, akkor annak jelentős következményei lesznek. E, nagyon sok tagállamra nézve negatívak, e, és az politikailag nem elfogadható. Tehát ebből az szempontból kell kiindulnunk. Vitatkoztam sok mindenkivel, és tudom, hogy a balti országok és az új tagállamok nagyon sokat beszéltek aggodalmaikról. Régi tagállamokból érkező kollégák is kifejezték aggodalmaikat a szétosztással kapcsolatban, ezt meg kell vizsgálni, ideértve a teljes költségvekes költséges kérését is, valamint a regionális finanszírozást is de a költségvetés még ne, nem tudjuk, ezzel ilyen kérdésekkel kell majd megvirkóznunk. Meg kell vitatnunk majd az e, szétosztás kérdését. Hasonló nehézségekkel szembesülünk a e, tagállamokon belül a gazdák közti elosztás kérdésében. E, itt figyelemmel kell lennünk azokra a tagállamokra, amelyek különféle szinten vannak most, a regionális kifizetéstől elmozdulnak, e, másfajtára, elfogadják-e azt az időrendet, amit én javasoltam, vagy ez túl gyors, vagy e, adjunk -e nekik valamiféle rugalmasságot azért, hogy ez ne zavarja meg az ő terme, termelésüket e, elfogadva, hogy ezt meg kell változtatni. Ezekkel a nehézségekkel szembesülünk. Szerintem ezek a legkomplexebb e, reform, amelyet valamiféle, bármely politikusnak fel kell dolgoznia, hiszen olyan sokféle szintű kifizetés van, és annyiféle külön, különböző körülmény. Olyan, ez, ezeken belül kell megoldást ker, keresnünk. Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az egységes érdékektől eljuthatunk-e 2019-ig, hiszen nagyon szoros ez az időkeret, nem realista, és nem is valószínűleg nem is lehetséges. Van egy nagyobb kérdésem, amely talán nem mára vonatkozik. Milyen elképzelése van a bizottságnak, és milyen, milyen logika alapján akarja a kifizetéseket a területekhez összekapcsolni hosszú távon a kap túlélése érdekében? 50 éve működik már ez a politika, és hogyha belenézünk a kutatásba, amely a területalapú támogatásra vonatkozik, láthatjuk, hogy ez nem a mezőgazdaság ideális támogatása. Ezt tudnunk kell. Hosszú távú következményei vannak mindenféle ilyen fejleménynek. Ami az aktív gazda definícióját életi, a bizottság nagyon egyetemen fogalmazott. Azt gondolják, hogy erre azért van szükség, mert e, a számvevőszék tette fel ezt a kérdést. Nagyon egyetemen fogalmaznak. Azt szeretnénk, ha olyan definíciót kaphatnánk, amely felhasználó barát a tagállamok részére és a gazdák részére is. A legtöbb gazda számára ez nem is kérdés, tudják magukról, hogy aktívak, de a jogi meghatározás nagyon fontos, hiszen lehet azt nagyon könnyen alkalmazni, vagy nagyon összetetten. Megnéztem, hogy miként lehetne módosítani. Úgy tűnik, hogy javasolhatnánk, hogy tagállamoknak kéne megadni a jogot, hogy ők döntsék el, de tudom, hogy a számvezetőszék és a bizottság előtt ez nehezebb lenne. Mégis szükségünk van egy meghatározásra. A gond az, hogy minden gazda azt gondolja, hogy a szomszéd nem olyan aktív, mint ő. Nyilván köztük is lesz vita, de hogyha nem sikerül valamiféle jobbat összeállítanunk, akkor ez a definíció marad. Ami a kifizetések keppingét illeti, a capping nem terjed ki a greeningre, a greening mentesül ez alól. Nekem semmiféle véleményem nincs erről. Vannak kollégák, akik tagállami struktúrájuk miatt fontosnak tartják, és ezt én meg is értem, és valamiféle kompromisszumra lesz szükség. Más, más tagállamoknak ez annyira nem fontos. Ami a jogosultság meghatározását illeti vita folyt arról, hogy 2014-ben a parlamentnek sokkal gazdabarátabb módszert kéne összeállítania, amelyben nem kapcsoljuk össze a jogosultságokat, amely szükségtelen reakciókat keltene a földvásárlásnál és bérlésnél, hanem sokkal napra készebb meghatározásra van szükség, és reméljük, hogy a bizottság majd megpróbál, lehető, le, megpróbál valamiféle rugalmasságot teremteni. Egyidejűleg azonban ugyanazt a célt kívánja elérni a kijelölt irányban vannak kisebb kérdések is, próbálom ezt röviden fogni. Ami a fiatal gazdákat illeti, pragmatikus szemszögből sokkal többet kell ért, értük tennünk, mint hogy beszélünk róla. Mindenki őket támogatja, ahogy a nőket is támogatjuk a politikában, de nagyon kevés cselekvés történik az ő érdekükben. Támogatom tehát a bizottságot ebben a kérdésben, bár azt gondolom, hogy el kell ismernünk, hogy ez a támogatás gyakorlatilag irreleváns, semmiféle különbséget nem teremt a fiatal gazdák számára. Hogyha valamiféle változást akarunk számukra elérni, akkor más eszközökre van szükség, többet kell tennünk az ő érdekükben, hiszen ők a mi jövőnk. Vannak további kérdéseim, de most csak az utolsóra szeretnék kitérni, ami a kisgazda rendszert illeti Um, óvatosan kell bánnunk ezzel, az, hogy hány tagállam akarhat majd részt venni ebben, valamint az ilyen rendszer következményeivel, amely kapcsolódik a tagállamokhoz, amelyek az egyes rendszerekhez kapcsolódnak. A kifizetésekkel kapcsolatban az a véleményem, hogy nagyon érzékeny kérdés gazdáink számára minden tagállamban, ők azt fogják kérdezni, hogy milyen hatással lesz ez az ő kifizetéseikre, hiszen az az ő terveiket érinti, és bármit is teszünk, remély, azt, az a fontos, hogy ne okozzunk semmiféle drámai változást az ő gazdálkodási körülményeikben, hogy legyen idejük alkalmazkodni, és hogy az új rezsimet jól megtervezik, mert ha mert az az aggodalmunk, hogy ez még akkor is nehéz lesz, hogyha mindenféle tárgyalás és módszer, e, és minden e, módszer e, a helyén van 2014. január 1-én. Nagyon-nagyon szoros az idő, és lehet, hogy nem lehet elérni. Remélem, hogy az előadó majd ehhez hozzászól. Köszönöm az együttműködést, nagyon sok minden történt. E, ezeknek a kérdéseknek a kidolgozásában, és e, kíváncsi vagyok a kollégák véleményeire is. Köszönöm szépen. Grazie, Mayrad. Köszönjük. Köszönjük, képviselőasszony. Valóban részletes, kimerítő volt ez. Elizabeth Jégle, majd George Lyon következnek. Köszönöm, elnök úr, és gratulálok én is önnek újraválasztásához. Azt hiszem így most már nem csak remélhető, hanem tudható, hogy jó lesz az együttműködés. A közvetlen kifizetésekről szóló első jelentés már is megmutatja a probléma lényegét. Köszönöm Kapla Santos úrnak azt, amit elmondott, de én is vártam volna, hogy egy kicsit konkrétabban fogalmaz, és ha most nem tette ezt, akkor reméljük, hogy minél erőbb, előbb megteszi hogy lehessen ezekről a konkrét javaslatokról vitatkozni. Miután meghallgattam őt, két dolog jutott eszembe, amelyek szerintem nagyon vitathatóak. És ezekre is megoldást kell találnunk. Nekünk agrárbizottságként tudatában kell lennünk, és hogy semmi sem az Európai Parlament egészen nem a világ közepe. Tehát még hat másik bizottsággal kell egyeztetnünk csak a házon belül, és ha ez nem sikerül, akkor az sem fog sikerülni, amit az előadó felvázolt, hogy a parlament kifele egységes legyen. A közvetlen kifizetésekről szóló vita, a vita önmaga már azt mutatja, hogy valamennyi tagállamban probléma van, és a polgárok követelik, hogy most már tudják végre, hogy milyen alapon <clears throat> osztják szét az EU egyik legnagyobb költségvetési tételét, és maguk a gazdálkodók pedig azt szeretnék tudni, hogy mennyit várhatnak, miért kell érdemes harcolniuk. Ahhoz, hogy képviseljük a gazdálkodók érdekeit, ahhoz nagyon bölcs és ravasz stratégiára van szükség. Nos, a két problematikus területről. Az aktív gazda fogalma problémás. Mindannyian szerettünk volna egy jobb definíciót, mint a korábbi. A bizottság most javaslatot tesz az aktív gazda definiálására, de ez a definíció nem egyértelmű, és annyi képen fogják érteni, ahányféleképpen csak lehetséges. Tehát ezzel nem jutottunk tovább, mert még a nagy cégek is aktív gazdálkodónak is minősülhetnek majd továbbra is, tehát nem ez volt a cél. És nem az a fő kérdés, hogy valaki főállásként vagy mellékállásként űzi a mezőgazdasági tevékenységet, hanem hogy abból él-e. És ezt kellett volna a, a definícióba bevenni. A másik problémám pedig a screeninggel van, ez szerintem kötelezően az első pillérhez tartozónak kellett volna előírni a screeninget. Ha azt akarjuk, hogy a kap elfogadottsága nem hogy nőjön, hanem hogy valamit megőrizzen az elfogadottságából, ahhoz a screeninget az első pillérhez kellett volna sorolni. Jelenleg a biogazdálkodók automatikusan kapják a pénzüket a Hagyományos mezőgazdasági tevékenységet folytatók azonban ezt nem fogják elfogadni, és jogosan nem fogadják el ezt az új szabályozást, mert ez diszkrimináció. Nem igaz, hogy a konvencionális mezőgazdaság a nagy rossz, nekünk ezt nem szabad elfogadnunk, ezt a kiindulást. Köszönöm, elnök úr. Grazie Elisabeth, grazie anche delle tue parole. George Lyon. Köszönjük, köszönjük ezt. George Lyon, majd Kössinger képviselőtársunk. Köszönöm, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Akár csak kollégáim én is szeretnék önnek gratulálni a megválasztásához, akár csak az alelnököknek. be reasonably brief and deal with the issues which I think are important. Röviden a számomra fontosnak tűnő kérdésekről egy pár szót. az Európai Bizottság által felvázolt keretet támogatom a közösségi agrárpolitika reformját illetően. Furcsa is lenne, hogyha ezt elleneznénk, mivel javaslatainkat a parlament két korábbi jelentésében felvázolt javaslatokat, ezek viszonylag hűen tükrözik, ahogy azt az Alberdes eh, és jó magam által szerzett jelentésekben olvashatják az érdeklődők. Talán lépjünk tovább a részletekre, hiszen az keretről általában nincs köztünk véleménykülönbség. Lássuk tehát a részleteket először is. Az új kap, nem tudjuk, hogy hogy néz ki, mert az Európai Bizottság olyan sok döntést hagyott végrehajtási aktusokban és delegált aktusokban, hogy igen nehéz átlátni, hogy ez hogyan fog is működni a gyakorlatban. Éppen ezért szerintem az első célunk az kell, hogy legyen, hogy az Európai Bizottságból kihúzzunk további részleteket azzal kapcsolatban, hogy ezen területek egy részén hogyan képzelik el a jövőt, hiszen ezt a két eszközt, a végrehajtási és felhatalmazáson alapú jogi aktusokat igencsak bőkezően használták a kapreformban. Jogi szakvéleményre is szükség lenne az a kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszik a mi szakbizottságunk a kifizetések tagállamok közti elosztásában. Ez kulcsfontosságú kérdés, amely e, minden vitában elsőként merül fel. A biztos úr kabinetjével, az előadó és az árnyok előadóval folytatott e, megbeszélés során a kabinettag egyértelművé tette, hogy e, jogilag csak úgy tudjuk megpróbálni az összegeket megváltoztatni, hogyha a mellékletben szereplő táblázaton változtatunk, hiszen az új e, felosztási e, formula nem szerepel a közösségerőpolitikára vonatkozó rendeletekben. Az egyetlen mechanizmus, tehát az összegek, a számok megváltoztatására, az az, hogyha a mellékletben tesszük ezt, Hogyha ez valóban így van, akkor a módosító indítványok egy jelentős részéről nem is szavazhatunk, hiszen ezek nem illenek bele a szabályokba, ezért az elnök úrhoz és az előadónkhoz fordulunk, fordulok azzal kapcsolatban, hogy jogi szakvéleményt mindenképpen szerezünk be azzal kapcsolatban, hogy a mi szakbizottságunk jogilag hogyan szólhat bele a pénzek felosztásába. A többes pénzügyi eh, keret, úgynevezett MFF eh, betartozó döntés ez, akkor azt tudnunk kell. Hogyha valóban MFF, tehát több éves pénzügyi keretbe tartozó kérdéshez, akkor eh, egyértelmű a válasz arra, hogy a parlament hatásköre korlátozódik, hiszen így a, ebben a vitában igen csak meg van kötve a kezünk. Ezért még egyszer mondom, az elnök úrhoz és az előadóhoz fordulok, a parlament jogi szolgálata jogi szakértőjének a véleményére lennék kíváncsi, hogy milyen hatáskörrel eh, bírunk a közösségi agrárpolitika reformjára vonatkozó eh, rendelet módosításában. A pénzek elosztására gondolok. Lássuk a további részleteket. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, itt vannak aggodalomra okot adó, eh, kigazítási időszak, 2019 szerepel itt, nem tudom, hogy ez elég időt ad-e a tagállamoknak az átállásra. 2011-es eh, év, eh, alapév, eh, ez az, mm, ami hozzáférés bizonyít, biztosít az új rendszerhez, ez az úgynevezett aranykártya, ha úgy tetszik. Hogyha valakinek nem volt szerencséje vagy szerencsétlensége e, egy érgényt benyújtani 2011-ben, akkor az új rendszer ez nem fér hozzá. Nem tudom, hogy a bizottság ezt hogyan gondolja. Ezt mindenképpen kell tenni ezt a kérdést nekik, hiszen a 2011-es év e, alapévként vagy referenciaévként történő meghatározása azt hiszem, hogy túlságosan megszorító hogyha valóban csak az új rendszerhez csak így biztosítunk hozzáférést. Két további két fontos kérdés, az egyik az aktív gazdálkodó kérdése, másik pedig a capping, tehát a maximális plafonok megállapítása. Lássuk, hogy mi az aktív gazdálkodó. Május 15-én kell bizonyítani, amikor az igény benyújtja az egységes kifizetési rendigényét, hogy nem több mint 5% a teljes jövedelemnek. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megtenni, hiszen tehát, hogy két évvel, mindössze két évvel később lesz teljes a könyvelés. Hogyan lehet ebből ezeket az adatokat kimutatni? Ez, ez, ez roppant kérdéses. Sokan azt mondják, hogy a greening, a zöldebbé, környezetbarátabbá tételből jön az a bonyolultság. Itt a családi munkaerő, a munkaerőegységet, hogyan állapítjuk meg, ez minden tagállam esetében más és más. Megfelelő könyvelési adatokat is kell eh, biztosítani, ami további költségeket és bonyodalmat, bürokráciát eh, jelent majd a tagállamok és a gazdák számára. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban igen, komoly kérdéseket kell feltennünk. Lássuk most a greening kérdését, környezet barátabb átétel kérdését Először is nem elég ambiciózus az erre vonatkozó javaslat, másrészt nem elég rugalmas, nem tükrözi a különböző tagállamok sajátos igényeit. Három ilyen screening intézkedést tettek javaslatot, ami one size fits all, tehát mindenki ilyen egyen megoldásokat próbálnak alkalmazni. Szerintem ez talán a tagállamoknak legyen kötelező felajánlani a gazdáknak, aztán majd a gazdák eldöntik, hogy ezt ebből kérnek-e vagy sem. Szerintem a cross compliance eh, alapján eh, számoljuk ki a közvetlen kifizetés alapösszegét, ez szerintem egy jobb eh, jobb megoldás. A top-up kérdése. Nos, az erre vonatkozó javaslat is úgy érzem, hogy jó intézkedés, de ezen megjegyzésekkel remélem, hogy az Európai Bizottságtól megfelelő választ kapunk, ahhoz pénz felosztásával kapcsolatban azonban eh, ahhoz, hogy biztosan lássunk, jogilag meddig terjed a hatáskörünk, mindenképpen jogi szakértői véleményt kell bekérnünk. Sí, grazie George. Eh, do subito la parola a Kostinger. Köszönöm George, most pedig Köztinger asszonynak adom meg a szót azonnal, de annyit akarok hozzátenni, hogy nincsenek eh, korlátaink. Meg kell változtatnunk a pénzügyi rendszert, persze szavazat alapján, amely gondot okozhat itt is, meg a tanácsban is, tehát óvatosan járnék el. De hadd mondjam el, hogy hivatalosan hol tartunk. Módosíthatjuk a tanácsi álláspontot, a pénzügyi táblázatot is, de csak szavazat alapján. Köszönjük, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük az előadónak is hogy betekintést nyújtott anyagába első körben, és azzal egyetértek, abban egyetértek az előadóval, hogy nagyon sok kritikus pont van ebben a szövegben, amit kritizálni illik, és bizottságunknak azonban nem csak ez a feladata, hanem az is, hogy konkrét javaslatokat is megfogalmazzon az európai gazdák fennmaradása, fenntartható gazdálkodás érdekében. Egyetértek a zöldítéssel, mint olyannal, illetve a bizottsági javaslattal is, úgy, ahogy az megfogalmazódik. Csak azt kell tudni, hogy ez óriási kihívás lesz a tagállami költségvetések számára és az egyes gazdák számára is, és azt, hogy 10%-a a termőterületnek ökológiai felhasználású legyen, ez a, az egyes üzemek szempontjából nehezen lesz megvalósítható, mert ez gyakorlatilag az ugaroltatással egyenlő értékű sok cég számára. Tehát 10%-át a földeknek kivonni a termelésből, van most, amikor drágulnak az élelmiszerárak, nem biztos, hogy jól képviselhető lehet, és szerintem az közös agrárpolitika eredeti céljainak is ellene megy. Nagyon sok vitát folytattunk már erről a témáról a gazdálkodókkal, és ezek a gazdák, akikkel mi beszéltünk, nem képesek felfogni, hogy miért kéne a földjeik 10%-áról lemondaniuk, ahogy ők fogalmaznak. Minden négyzetméterét a hasznosítható földterületnek most digitalizálják, intenzíven termelnek mindenhol, és hogyha még kevesebb területen lehet csak termelni, akkor még intenzívebb lesz a termelés, mert közben a kényszer a többet és jobbat irányában megvan. Tehát, hogyha ezt javasoljuk, akkor azt a kérdést meg, is meg kell válaszolnunk, hogy miért kapnak azok a gazdák ilyen körülmények között pénzt, akik egyszerűen ugaron hagyják a területeiket. Erről társadalmi vitát kell folytatni, nem lehet elkerülni a témát. Hoisling kollégának pedig a véleményével egyetértek, hogy a fehérje hiányjal kapcsolatban megfogalmazott probléma, amelyről egyébként több hónappal ezelőtt már egyszer elmondtuk a véleményünket és szavaztunk is, elakadt, mert továbbra sincs válasz a fehérje hiányra, és nem tett senki javaslatot egy olyan katalógus összeállítására, amely a tagállami különbségeket is figyelembe véve pozitív javaslatokat fogalmaz meg. Olvastam az utóbbi napok sajtó híreit, és ezek között ott volt, hogy a számvevőszék is kritizálja az Európai Bizottságot, úgy látja a számvevőszék, hogy a közös agrárpolitikára vonatkozó új javaslatokkal nem lehet elérni azokat a korábbi célokat, amelyeket a számvevő szék elfogadott. Növelni fogja mindez a bürokráciát, az elszámolások bizonytalanságát, és aki már régebb óta ben van a mezőgazdasági politikában, az ezzel csak egyet tud érteni, mert minél több az ellenőrzés, annál több a bürokrácia, annál nehézkesebb és kiátszhatóbb a rendszer. Amikor a zöld héten a biztos azt mondja, hogy a tagállamoknak. A tagállamok maguknak csinálják a bürokráciát, pedig a dolog egyszerű, akkor ezt azért így nem lehet úgy, ahogy ő fogalmaz, elfogadni, mert eh, ha megnézzük, hogy mely tagállamoknak van a legkisebb a hiba aránya, akkor azt látjuk, hogy nem feltétlenül a legtöbb kontrollt és a legnagyobb bürokráciát alkalmazó tagállamok ezek. Tehát valahogy hátulról kezdtük el fölnyergelni fordítva a lovat, és megint rá oktrojálunk a tagállamokra valamit, ami megvalósíthatatlan. Ami a mezőgazdasági politika két pillérét illeti, én szerintem ezeket mindig együttesen kéne vizsgálni, nem szabad őket külön választani, még a vita során sem őket, mert a vidékfejlesztési vonal pillér legalább ugyanolyan jelentőségű, mint a hagyományos, és nem szabad a kettőt kiátszani egymással szemben. Ha a tagállamok az utóbbi évek során hajlandóak voltak, és részben sikeresen át is ültettek eh, környezeti programokat vidékfejlesztési célokkal, és ebben sok gazda együttműködött, akkor a screening intézkedésekkel most ezeket visszametszeni nagy oktalanság lenne, szerintem a legrosszabb, amit tehetünk és üzenhetünk a termelőknek az, hogy ha a meglévő működő programokat egy fölösleges reformmal megkurtítjuk, pénzüktől megfosztjuk és meghalasztjuk. Tehát legalább a működő programokra vonatkozóan egy átmeneti intézkedéssel megoldást kéne találni és egyetértek az előttem szólóval is, hogy az ösztönzési rendszerek nagyon fontosak. Hazámban is világos, hogy 90%-os az elfogadottsága ö, annak a rendszernek, amely önkéntességre alapul a gazdák között, és ebbe az irányba el lehetett, el kell, és jövőben is el kell indulni. Sokszor halljuk, hogy a fogyasztók körében is elfogadottságot kell szerezni, meg az adófizetőknél is e programokhoz. Szerintem az elsődleges az, hogy a gazdák körében elfogadottságot szerezzünk ezeknek a programoknak, mert ez is nagy eredmény. Ők garantálják Európa élelmiszer ellátását, és tudjuk, hogy egy szakma sem függ annyira közvetlenül a politikától, mint a mezőgazdaság, tehát igenis külön védelmet igényelnek azok az emberek, akik ezt a felelősséget vállalták. Grazie, onorevole Kostinger. Köszönjük. Rubik úr. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos ļoti daudzam, kas tika teikts no mana kolēģa puses. Én is csatlakozom a kolléganőhöz. Sok mindenben, amit elmondott, én is ugyanúgy gondolkodom. Lettországi választóimnak van azonban egy specifikus problémája a közvetlen kifizetésekkel. Amikor 2004-ben Lettország belépett az Európai Unióba, azzal gyakorlatilag nálunk összeomlott a mezőgazdaság 40%-ára esett vissza a mezőgazdasági termelés a szovjet időkhöz képest, és a közvetlen kifizetéseket ráadásul ugye nem kaptuk meg történelmi okokból. Mindössze 35%-át kapjuk az európai átlagnak még mindig. Néhány évvel ezelőtt még csak 20%-os volt ez az átlagnak megfelelő támogatás, és ezért a lettországi ö, gazdák úgy gondolták jogosan, hogy hogy ezen hamarosan az EU változtatni fog valamit. Két évig zajlott a vita, aztán ezeknek egyszer csak vége szakadt, és már csak nem is beszéltünk erről. és minden a tárgyalások szintjén maradt, de amikor a konkrét számokra került sor, azok megvitatására, akkor nem lépett tovább az EU. 2020-ra lesznek olyan országok, köztünk a miénk is, amelyek még mindig csak ö, az EU támogatási átlag 30-50%-át kapják majd más országok pedig az átlag háromszorosát is megkapják. Ezt nem lehet így fenntartani. Választóim követelik tőlem, hogy itt tegyünk valamit. Nem hiszik el, hogy még mindig ez a helyzet. És jogosan gondolják, hogy vannak olyan lobbisták, akik lefizetik a döntéshozókat, hogy továbbra is nekik legyen a legjobb piaci helyzetük. Sőt, most már ott tartunk, hogy a lett gazdák is kénytelenek fizetni a nagy mezőgazdasági vállalkozásoknak, hogy egyáltalán a margón még őket is fenntartsák. Nekünk parlamenti képviselőknek pedig az lenne a dolgunk, hogy ne a lobbistákra hallgassunk, hanem munkacsoportokban szakértőkkel egyeztessünk, politikai vitát folytassunk, elveket képviseljünk. Akkor hisznek nekünk a saját választóink is, hogyha ezt tesszük, és nem a lobby érdeknek hajlunk meg. Nekünk most már nem fognak hinni, hogy nincs pénz, legalábbis nekem otthon, amikor látjuk, hogy mekkora ez a költségvetés, és mégis még mennyire igazságtalan a pénzek elosztása. A végösszegeket nézve óriási az igazságtalanság, még olyan értelemben is, hogy ki mennyit fizetett be és mennyit kapott vissza belőle. Nekünk azt mondták valamikor, hogy bizonyos specifikumokra figyelemmel kell lenni a kifizetésekor. Ez csak üres szöveg volt, 80 és 120 százalék között kellene állnia a támogatási aránynak. Még ebből semmi nem lett. A balti országok számára, Lengyelországnak is ez nagyon fontos volt, és most is, most is az, és hogyha e, továbbra is kiátszanak, kisemmiznek minket, akkor az egész parlament szerepének szerepe is megkérdőjeleződik a választók szemében. Mondom, két éve tart a vita, és semmi nem változott a helyzeten, helyzetben. Kérem, legyenek a kollégák arra figyelemmel, hogy a kis országoknak speciális problémáik vannak. Barozó úr a legutóbbi plenárison azt mondta, hogy akkor lesz az EU erős, hogyha az egész EU-ban gondolkodunk, és nem az egyénekben és az országokban. Nos, ezt szeretnénk mi is látni. Bene, grazie onorevole Rubix, Sergio Silvestri. Köszönöm szépen. Sergio Silvestri, és aztán az alelnökünk következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék ön, énnek is gratulálni önnek megválasztásához, és köszönöm, hogy meghívott a ma esti eseményre, ahol is jellemző olasz termékeket kóstolhatunk meg. Ezek után hadd gratuláljak az előadónak, hogy bevezette a témát. Mindenki számára világos, hogy nagyon sok megjegyzést, kritikát hallottunk, de nagyon kevés javaslatot. A vitákból kikerülő kritika azt jelezte, hogy látjuk, hogy mit kell tennünk a konkrét javaslatokért, gyakorolhatjuk azt a szerepet, amelyet a Lisszaboni szerződés ránk rólt a közvetlen kifizetésekben. Kopulos Santos úr elmondta, hogy a vesztesek nyilván tiltakozni fognak, de nem csak egy elvesző kultúrát látunk, hanem szociális és polgári for forradalmat is, hiszen olyan helyzet alakul ki, amelyben a közvetlen kifizetések 325 eurót tesznek ki, és lesznek más intézkedések a greeninggel, a fiatalokkal kapcsolatban, de véleményem szerint a te, termelés, az, az olívaolaj és a paradicsom termelésében átlag ezer, ezernyi az egység. Vajon ez realista? Vannak olyan tevékenységeink, amelyeket már több évszázada művelünk, de az emberek már nem eléggé erősek, és nem tudják folytatni. Nem csak egy-két gazdaságról van szó, hanem egy egész területről, egy egész kultúráról, amelyek mind egy adott ágazaton múlik a fennmaradásuk nem csak a, a, az oliváról, hanem az olajmalmokról is beszélünk, azokról az emberekről, akik feldolgozzák és kereskednek az olajjal. Ha ilyen drasztikus megszorítások történnek a segélyezésben, akkor nem csak arról lesz szó, hogy egy valaki kevesebbet kap és panaszkodni fog, hanem egy egész területet fog nagyon súlyosan érinteni tevékenységeket fog érinteni, amelybe EU Európa beruházott, és most is beruház. További kritériumokra van szükség a közvetlen támogatások kritériumaiban, például a munkaerő és az eladott termékek mennyisége. Ezek a beruházások azért történtek, hogy ezeket a ter- területeket gazdaságosabbá tegyük, mégis hatalmas károkat okozunk nekik. Az előadó a hat pontból még egyet említ. Nem tudjuk elképzelni, hogy forrásokat adjunk a nagy gazdáknak. Támogatnunk kell a kisebb gazdákat is, kisebb gazdálkodókat amikor az aktív gazda meghatározásáról van szó, sokkal egyértelműbb, közvetlenebb definícióra van szükség, eh, mint amit a bizottság eh, előállított. Mielőtt eh, valakit aktívnak minősítünk, meg kell néznünk, hogy mit, milyen termékeket hoz ki a piacra meg kell néznünk azokat a termelőket, akik előállítanak és piacra visznek termékeket. A kap elgondolása az, hogy mindenki legyen ön, önfenntartó. Meg kell néznünk a terület alapú kompenzációt is, mielőtt közvetlen támogatásokat kifizetünk, és a kedvezményezettek 1000 eurónál is kevesebbet kapnak, sokan 500 eurónál is kevesebbet. Nem tudunk közvetlen segét adni annak, akinek kicsi földje van, és abból csak a családját tartja el. Vannak olyan gazdaságok, amelyek kutatást is végeznek, Tanúsítványokat kell kiadnunk az, úgynevezett az a alapvető igényeknek. Az én régiómban a fiatal gazdákat 20 ezer euróval támogatjuk. Vannak olyan gazdák, akiknek nagyon kevés a jövedelme, de az eredmény igazán jelentéktelen. Tehát, ha, tehát a földreformot nézzük a kapnak, az lenne a célja, hogy modern piacot alakítsunk ki, és lehetővé tegyük a beruházást, az innovációt, amit pedig a környezetbarát gazdálkodást illeti, elnök úr. Nem teszük könnyebbé a gazdák életét, hanem sokkal komplikáltabbá, új definíciókat adunk, sokkal több a bürokrácia, sokkal nagyobb terhet rovunk rájuk, és a gazdáknak erre már nincs energiájuk Eh, rettenetesen megnőtt a bürokrácia, és az új CAP keretében újabb administratív terheket rakunk a gazdák nyakába, oly, oly módon tehetnénk egyszerűbbé a dolgokat, hogy eh, ha megnézzük például azt, azt az olajfakertet, ahol kiszámoljuk a termelésüket a zöld politika értelmében. Azok, akik biokertészetet tartanak fel, és nem ö, használnak rovarírtókat, elmondhatják, hogy a zöld módon gazdálkodnak, hiszen nem folyik át a területükön egy folyó, tehát látjuk, hogy mennyire kaotikus ez a rendelkezés, és egyetemű szabályokra van szükség azért, hogy támogathassuk őket. Köszönjük szépen! Euh, Monsieur President, Président. Elnök úr, köszönöm. Kedves kollégák! Új alakultunk, új alelnökök elnökkel. Két és fél éve dolgozunk a közösségi agrárpolitikán. Szeretném mindenki előtt elmondani, hogy nagyon oda kell figyelnünk, körültekintően kell eljárnunk a következő két és fél évben is, annak érdekében, hogy valóban függetlenek maradjunk azoktól a lobbiktól, akik talán a parlamentre nyomást kívánnak gyakorolni, annak érdekében, hogy konkrét érdekek mögött sorokozzunk fel, agrár, élelmiszeripari cégek, vegyipari cégek, és így tovább, és így tovább, hiszen voltak ez irányú megkeresések az elmúlt hónapokban, amennyire tudnom. Amit Kapulas Santos úr csinál, nagyon komoly, nehéz munka vár ránk, apró részleteken kell végigmenni Nagyon óvatosan körültekintően kell eljárnunk, nem akarok most filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni hosszasan, de a tagállamok finanszírozásával kapcsolatban a kifizetések tagállamok közötti megoszlása tekintetében igen komoly problémák vannak. Az a javaslat, ahol az átlag 80%-a alá esnek. Mi van azokkal a tagállamokkal, ahol 75%-ról beszélhetünk? hiszen évekig eh, tart majd nekik, hogy az uniós átlaghoz felzárkózzanak. Én kiszámoltam, 2048-ig is várnunk el alkalmasint, hogy teljesen kiegyenlítődjön eh, a dolog. Ez nyilván nem lesz működőképes, ez problémás lehet, ezt szerettem volna felvetni, hiszen ezt valahogy a szövegbe bele kell nevelni, hogyha valóban szeretnénk kiegyensúlyozni a kizetéseket. ami az a gazdálkodók eh, fogalmát illeti, Valóban nekik kell, hogy a kifizetéseket juttassuk, de hogyha a javasolt számokat nézzük, hogy a közvetlen kifizetések a a kevesebb mint 50, 5%-át eh, teszik ki a teljes jövedelemnek, vegyük például az angol királynőt. Nem akarom támadni, egy csodálatos asszony, semmi bajom a brit király családdal, de ha mondjuk 300 ezer euró támogatást kap, ha ha 6 milliót kapna, akkor nem kapna már eh, eh, kapott, de hogyha egy kicsit kevesebbet kapna, 6 millió euróról beszélünk, ilyen jövedelmi eh, nagyságrendekről, tehát itt is van javítani való, azt hiszem, hogy itt is át kell dolgoznunk a javaslatot. Ez persze egy elméleti felvetés, de hogyha valóban alaposan átolvassák a szöveget, akkor a kereskedelmi cégeknek nem jár ilyen eh, kifizetés. Ezt azért kétszer át kell gondolnunk. Láttuk ezt a cukorgyárakkal, a, vagy a gabona iparban érdekelt cégekkel kapcsolatban is. Ezért tartom olyan fontosnak, hogy ezt valahogy megoldjuk. A degresszív kifizetésekkel kapcsolatban, hát erről már beszéltünk, mm, lássuk a agrárkörnyezetvédelmi támogatásokat. Valóban itt vannak problémák, de itt igenis fontos ez a téma, hiszen az összterület 7%-a kell, hogy környezetvédelmileg értékes eh, terület legyen. Ez nem jelenti azt, hogy ez ugar kell, hogy legyen. Ez, erről nem is beszéljünk tovább. Nem erről van szó. Ez nem feltétlenül ugyanaz, mint az ugaroltatás, de mondjuk egy gazdaságban hogyan lehet ezeket a területeket elkülöníteni, azokat, amelyek környezetvédelmek fontosak, és amelyek nem fontosak. Szerintem egy egész gazdaság fontos eh, környezetvédelmi szempontból. Szerintem itt túlságosan bonyolult a kritériumrendszer, ez túlzott bürokráciához, bürokráciához vezethet, hiszen hogyan mérjük fel például a különböző parcellákat elválasztó sövényeket, hiszen elméletileg ezek számítanak környezetvédelmek fontosanak. Na, lépjünk is tovább. Itt van például a legelőbb kérdése a, a lápokkal bizonyos területekkel kapcsolatban. Itt nagyon fontos az, amit teszünk. Ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy 2014-ig lehetőség lesz arra, hogy lehet változtatni, és a 2014-es helyzet lesz a referenciaérték. Tehát mostantól 2014-ig lehet változtatni a föld felhasználásán. Szerintem ez ingoványos talaj, hogyha megengedik ezt a e, poén nekem, hiszen e, úgy változtathatnak a dolgokon, hogy e, több támogatáshoz jussanak. Talán ezt el kell kerülni, a különböző évek átlagát vehetnénk, nem egy konkrét évét, 2014-et, amely két-három év múlva lesz, hiszen akkor pont az ellenkező célt érjük el, mint amit szerettünk volna. Ami a e, a diversifikációt illeti, itt 65 5% területarány merült fel. Ezek gazdasági célok kell, hogy legyenek, azonban a közösségi agrárpolitika nem csak egy bürokratikus gépezet, amely kifizetéseket eszközöl. A vetésforgó kérdése, és hogy a növényi eredetű fehérjéből ellátóak legyünk, Nos, ezek fontos célok, hogyha 70 százalék egyetlen egy terménnyel van bevetve, az még mindig nem fenntartható, nem elég sokszínű, itt nem valósul meg a diversifikáció, de ennyit szerettem volna egyelőre elmondani, azt hiszem elég is lesz bevezetőként. az Pues muchas gracias. Eh, bueno, todo parece indicar que a pesar de que... Köszönöm szépen. bár nem értünk teljesen egyet minden kérdésben, úgy tűnik, hogy a történelmi tényező kikerül a kapból. Azt gondolom, hogy nem szabad elfelkeznünk arról, hogy drámai helyzetekhez vezethet ez, tehát valamiféle megállapodásra van szükség, hogy ilyen esetekkel megbírkozunk, amit Kapolos Santos úr leírt. Egyébként azokat büntetjük, akik korábban termékenyebbek voltak, jobban termeltek. És mi a helyzet az olivával, vagy a rizssel, amelyek másokból nehezek? Nehéz kérdés. És ezeket szintén büntetjük, és ez nem lenne tisztességes. Ha tehát nem akarunk radikálisan csökkenteni a támogatásokat, akkor különleges megállapodásra van szükség az egyes ágazatokban. Azt szeretném javasolni, hogy ne vegyük figyelembe a különféle e, készletfeltárási módszereket. Erről beszéltünk már sokat, de hadd ismételjem el, hogy e, nagyon helyzetben van ez az ágazat, és meg kell, végig kell gondolnunk, mi van a terület alapú támogatással. Az én országomban, amely nagyon sok szarvasmarha támogatást kapott, alternatív módokat kell ki gondolnunk, hogy ne okozunk kárt olyan ágazatoknak, amelyek támogatásra szorulnak. szorulnak. Van egy harmadik megjegyzésem is a jogosult hektárokról szeretnék beszélni. Ezen a területen önök azt gondolják, hogy talán nem annyira fontos a kérdés. Végig kell gondolnunk a hektárok teljes számát. Tudjuk, hogy kevesebb lesz a pénz, és nem tudunk csová, csodákat sem művelni. Tehát figyelembe kell vennünk annak érdekében, hogy tiszteletben tarthassuk a támogatást és a jogokat. Ami az aktív gazda kérdését illeti, össze kell ezt kapcsolni a termeléssel, termelőtevékenységgel, és ezt támogatással, hogy, le, hogy legitimáljuk ezt a támogatást. Nem tudom, milyen lesz ennek az összetétele. Én azt szeretném, hogy közvetlen és kötelező kapcsolat legyen a tevékenység és a termelés között. Ami a környezet szempont, védelmi szempontokat életi, számunkra, a spanyolok számára a, egy nagy gazdaság esetében nem ugyanaz a feladat, mint a minden mezőgazdasági területen nem veszük figyelembe azt a valóságot, amelyel a délen kell megküzdenünk. Nagyon fontos ez a faktoringnál, hiszen ezek nagyon gazda, gazdag területek, és még fontosabb nálunk sokkal több élelmiszert termelni, mint északon. Hadd mondjak még pár dolgot, mielőtt befejezem. Nagyon óvatosan kell kezelnünk a kettős kifizetéseket, hogy ne legyen két párhuzamos finanszírozási csatorna, mert az nagyon veszélyes. Részletesen meg kell vizsgálnunk a közvetlen kifizetéseket, amelyek nemzeti hátrányokhoz kapcsolódnak, majd a kettes pillér érdekében vidékfejlesztést kell, meg kell vizsgálnunk. Ami a kótákat illeti, egyhangúan vissza kell utasítanunk a cukor, cukorkvóta visszautasítását. Drámai változás történt 2004-ben, amely 2007-ben lépett hatályba, és amely oda vezetett, hogy nagyon sok gazdaság bezárt az Ibériai félszigeten. Több millió tomnáról volt itt szó, amely Port Portugáliából, Spanyolországból elkerült Németországba. A portugál cukorripa temelők még nem, nem tették ezen túl magukat. A kvótákat 2020-ig meg kéne őriznünk, őriznünk. EHO 19-én a bizottság úgy döntött, hogy szakbizottságot hoznak létre, melyük megnézik a um, bortermelők jogosultságait, ami kiváló javaslat szerintem. Köszönöm. Köszönjük Tarabella képviselő kollégánk. Merci, Monsieur le Président, mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Rengeteg érv elhangzott már pro és kontra ebben az érdekfeszítő vitában, ami jól bizonyítja, hogy a politikai megosztottság ellenére e, igen komoly átfedés van a vélemények között. Talán megtehetnénk azt, amit a George Lyon majd később a DESZ jelentés esetében tettünk, azaz arra koncentráljunk, hogy egyértelmű parlamenti üzenetet fogalmazzunk meg. A Közelmúltban a trialógus során Jack Nichols, Mr. Nicholson, Nicholson kollega eh, bevont engem és a többi árnyék előadott egy EFD képviselőt szintén. Igen, Fontana kollega is részt vett ezeken a tárgyalásokon, és rádöbbentünk, hogy igenis lehet az álláspontjainkat közelíteni, a, has, a közös cél érdekében, hiszen itt a tanács a közös ellenség. A tanács azonban megosztott, itt a nemzeti érdekek erővonalai mentén megoszlik eh, a tanács, nem egységes az álláspontjuk. Ezt az árnyék előadóknak mondom, amikor a trialógus kezdődik, legyenek körültekintőek, hiszen a tanács lehet, hogy mandátum nélkül érkezik, lesz egy blokkoló kisebbség, nehéz lesz velük tisztán egyértelműen tárgyalni, így nehéz lesz úgy megegyezésre jutni, hogy a, valóban a közösségi agrárpolitika változzon és jó irányba változzon. Nem fogok itt most részletekbe menően érvelni, de nem ellenzem, hogyha jövőben egy hektár alapú közvetlen kifizetési rendszert vezetünk be. a fontos az lenne, hogy a célokat szolgálják a gazdák, így pedig a céloktól függetlenül megkapják a pénzt. Éppen ezért úgy kell, hogy megreformálnunk a közösségi agrárpolitikát, hogy az általunk lefektetett célok szolgálatába állítsuk ezeket a támogatásokat. Ha egy ilyen hektár alapú támogatási rendszert vezetünk be, akkor a tulajdonosnak adjuk a pénzt, ahelyett, hogy annak adnánk, aki megműveli. mert pedig a pénz azt hogy megműveli. Ne felejtsük el, hogy az agrárpolitika fő célja mégiscsak az élelmiszer ellátás biztosítása, és egyre nagyobb problémát jelent a az élelmiszerellátás biztonságának garantálása, főként a bioüzemanyagok elterjedésével egyre, nagyobb, egyre kevesebb terület marad az élelmiszer célú gazdálkodásra. A mezőgazdaság roppant fontos Európában, ezért fontos, hogy a terület eh, egy részén tehát a mezőgazdaságban a támogatásoknak legalábbis egy eh, része eh, kapold maradjon. Itt van például Belgiumban, Valóniában 20% a temotások 20%-a kapcsolódik bizonyos célokhoz, amely a mezőgazdasági termelés aztán az élelmiszer feldolgozóiparhoz is tovább kapcsolja, tehát megfelelő célokat szolgál. Az élelmiszer eh, ter célú gazdálkodáson túl el kell gondolkodnunk azon, hogy a mezőgazdaság hogyan segítheti a társa, össztársadalmi célokat. Eh, itt van például a környezetbarátabb átétel, vagy a zöldítés. Eh, felmerült a 7%-os cél. Ausztria valódi példaértékű tagállam az agrár környezetvédelmi célokat is beépítettük. A biogazdálkodás éltanuló vezető szerepet játszik, ahol már most is teljesítik ezeket a célokat. Ne legyünk túlságosan automatikusak e cél tekintetében. Ne is e, országra vagy területre, hanem mondjuk régióra levetítve lehetne ilyen célokat meghatározni, hiszen túlságosan automatikus, hogy ezt minden gazdaságra vetítjük le. E, általában nem szoktam szeretni a bürokratikus lépéseket, de hát néha bizonyos fokú eh, adminisztrációra, eh, ha úgy tetszik bürokráciára, negatív konnotáció nélkül igenis szükség van. Az aktív gazdálkodó fogalmának meghatározásával kapcsolatban a bizottság javaslatot tett egy definícióra, hiszen körültekintőre kell eljárnunk, hogy ne az kapja a támogatást, aki nem gazdálkodik aktívan. A maximalizálás tekintetében ez egy újdonság, hogyha jól helyesen járunk el, akkor egy tisztességesebb egyensúlyi helyzetet tudunk teremteni. Rübik kolléga úr is beszélt erről, Lettország jobban tárgyalt, mint Málta, a számok önmagukért beszélnek. Csolosz úr pontosan jól tudja, hogy miről van itt szó. A hektáronként, ha mindenki ugyanannyi támogatást, kifizetést kap, az nem feltétlenül tisztességes. Azt kell megvizsgálnunk, hogy mit akarunk elérni, milyen célt akarunk szolgálni a támogatásokkal, és a legfőbb arany szabály az kell, hogy legyen, hogy mi történik a piac rendtartása. Szerintem a rendelet nem eléggé szigorú e tekintetben, talán Michel Danten beszélhet majd erről bővebben, talán egy ágazat közé megközelítés jobb lesz. José Bové ott mosolyog fönn az elnökségen, nem tudom, hogy mi a mosoly oka, José. egy olyan modellt kellene találnunk, amely a az ellátási termelési láncban mindenkit bevon. Hogyha ez bürokráciát jelent, hát legyen, akkor a bürokráciát támogatom, hisz végre valami jó célt szolgál. Lesz egy közszerv, közszolgálat, amely mint egy rendőrként majd felügyeli a helyzetet, és egy tisztességes árat megállapít. Szerintem a közösségi agrárpolitika reformjának ez egy fontos eleme lehet, ha a gazdák tisztes jövedelmének bizony, biztosítására beszélünk, akkor ez egyrészt a támogatásokon keresztül, sikerülhet, másrészt pedig a megfelelő árak biztosításán keresztül minden ágazatban. Van aztán munkánk bőven, nem, előttünk áll a munkadandárja, azonban azt fel kell ismerni, hogy az Európai Bizottság megpróbálta a korábbi javaslatainkat a szövegbe beépíteni, ezért nem tudjuk őket igazán kritizálni, megpróbálták ezt a javaslatba beépíteni, nekünk most az a feladatunk, hogy még tovább menjünk és megpróbáljuk finomítani az egyes fejezeteket annak érdekében, hogy az Európai Parlament továbbra is egyértelműen és határozottan fogalmazza meg az üzenetét a kapreformnak. Nem szabad a kapreformot nem szabad ennek a fontosságát nem szabad alábecsülni, jó néhány szét kell szolgálni, a, a termőföldvédelme, a víz készletek védelme, Azonban a tanácsban nem így látják, ott a nemzeti érdekek mentén gondolkodnak, nekünk pedig a célokra kell összpontosítanunk, ezért a bizottsággal együtt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kapreform megfelelő, ambiciózus reform lesz, ami valóban a parlamentben lefektetett célokat szolgálja. Kottá! Most megadom Dotz kollégának a szót, aztán Katár kollégának. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok újraválasztásához. Először is meg szeretném köszönni az előadó bevezetőjét. Az eddigi vita is megmutatta már, hogy mennyire érzékeny ez az egész folyamat, és érzékeny lesz, különösen a közvetlen kifizetések témája, amely különös érzékenységeket eh, hív újra elő. Sok minden felszínre került itt. Amikor az előző szövegről szavaztunk, akkor igazságos elosztás volt a szándékunk, ami nem azt jelenti, hogy egy elő az elosztás, hanem a termelés költségeit, a föld minőségét is figyelembe veszi. Amikor északír választóimnak kell beszámolnom, akkor nincs mentség számomra, Beszéltünk erről a skót és angol kollégákkal is, hogy a reform folyamatban hasonló problémákkal küzdködnek ők is, mint mi itt Észak-Írországban. Észak-Írországot hibrid kifizetési rendszer jellemzi, tehát van az egységes közvetlen kifizetés, és van más is. Ha a gazdálkodókkal beszélek, akkor főleg amiatt aggódnak, nagyon gyorsak azok a változtatási szándékok, amelyekkel a bizottság egy általányt akarna bevezetni. Ez azt jelenti például, hogyha 40% lenne az első évben a határérték, érték, akkor ez azonnal csomó gazdálkodót szorítana ki a piacról, főleg a kicsiket. Nálunk sok kicsi, de mégis intenzív gazdálkodás van, és ez számukra túl magas lenne. Tehát még a 2010-es dátummal, 2019-es dátummal is bajom van, mert ez az új rendszer úgy felborítaná a nemzeti rendszerek egyensúlyát, hogy az azonnali katasztrófához vezetne az egyes gazdálkodók szempontjából. Tehát óriási az aggodalom Észak-Írországban a tervezett reform kapcsán. Nálunk a rendszer nagyon bonyolult. Um, a third of all active production is taken uh, is on a földbérleti rendszernek uh, egy rövid távú lejárati rendszere érvényesül nálunk, és ez különös gondot okoz az egységes közvetlen kifizetésekkel, mert ha a földtulajdonos kapja meg a támogatást, és nem az aktív gazda, vagy fordítva, akkor ez mind-mind kényes helyzetbe hozza az egyiket vagy a másikat. Tehát a bizottságnak definiálni kéne, hogy ki is jogosult a támogatásra. Aztán emellett még az is a gondunk, hogy sok szempontból nem vagyunk ö, harmonizáltak, és ö, szerint szerintünk az engedetlenség, ha nő az új típusú bürokrácia, még nagyobb lesz, mint most. Nos, az aktív gazdálkodó definíciójával kapcsolatban. Ezt lehet helyhez, időhöz kötni, de ez ennél sokkal bonyolultabb dolog. Észak-Írországban például felmerül a földbérlet kérdése is ennek kapcsán. Úgyhogy sok specifikummal rendelkezik a mi problémánk. Nálunk 90% a földeknek legelő. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bizonyos zöldítési intézkedésekből előnyt húznánk, de a szántóföldi gazdálkodókat viszont nagyon hátrányosan érintené az új rendszer, és gyakorlatilag elkerülhetetlenül kiszorítaná őket a piacról, illetve föl kéne, hogy adják szántóföldi termelésüket. 7%-a 7%-át, ha kivonnák a földeknek a megművelésből, ugaroltatnák, ez különösen negatív hatása lenne a gazdákra, és ugye ne felejtsük, hogy a kap eredeti és most is meglévő szándéka az élelmiszer termelés volt. Most akkor hol tartunk már? Ezért ö, én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezek a javaslatok nagyon komplex rendszereket érintenek, különösen a zöld dítés. Most a red tape, vagyis a bürokrácia mellett lassan a green tape fogalmát is be kell majd vezetni, ami a zöldítéssel kapcsolatos bürokrácia. A fenn fennsíkokon, éjszakon, amely egyébként gyönyörű táj, és ahol az én választókörzetem is van, a gazdálkodók óriási ö, problémákkal küzdködnek, az állandó legelő fogalmak kapcsán is, hogy mi az, ami jogosult és mi az, ami nem jogosult támogatásra, földterület típus szerűen, illetve hogy a sövény, illetve egy olyan vadnövény, ami fogyasztható is, milyen kategóriába esik. Tehát az új javaslat céltól mi nagyon messze vagyunk még, és valószínűleg legjobb akarat mellett sem fogjuk tudni azokat rendesen betartani. Szél onorevole Dodds, do la parola onorevole Scotta. E- Köszönöm, Dodds asszony. Scotta úr következik. Sì, grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Mi auguro innanzitutto. Köszönöm, elnök úr. Először is én is sok sikert kívánok önnek a következő hónapokigra, mivel az elnök és az alelnökök mind kinőnek az elnökségen, eh, nyilván sikeres lesz a tevékenységük is. Nagyon sok eh, mondani van, de egyre szeretnék koncentrálni. Ezt a kérdést a gazdák különlegesnek tartják, és itt a 21-es cikkre utalok. A 21-es cikkben 2011-et használják hivatkozási pontnak a kifizetések kiszámolásához, amelyet az első évben eszközölnek. A 21-es cikk kizárja azokat a gazdákat, akik 2011 előtt vagy 2011-13 között e-, e-, egységes kifizetési rendszerben voltak. Azért, hogy a spekulációkat elkerüljük, amelyre a kollégák hivatkoztak, 2013-tól kezdve a rendelkezéseket meg kell változtatni azért, hogy azokat a, azokra a csoportokra is kiterjedjen a rendelkezés, amelyeket egyelőre az kizár. és az aktív gazdák kérdésében meg kell értenünk, hogy vajon az aktív gazda lenne-e a fő eleme, aki, megkap, aki megkapja a közvetlen kifizetést. Köszönöm, Giancarlo. Desz úr, majd Anul úr. Agnyó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok újraválasztásához és az egész elnökség valamennyi tagjának gondolom jó lesz az együttműködés közöttünk. Kaplos Santos kolléga beszámolója már is nagyon sok kérdést vetett föl. Elhangzott a kritika, hogy ez nem eléggé részletes, konkrét. Akkor lehet érdemi kritikát gyakorolni, hogyha ezeket a részleteket is megtudjuk. De van még időnk arra, hogy belemenjünk a részletekbe. Meggyőződésem, hogy a kollégák majd tesznek konkrét javaslatokat, amelyek persze nem egy irányba fognak majd mutatni, de el fog indulni hamarosan az a folyamat, amiben majd megszűrjük ezeket a javaslatokat olyan szempontból, hogy melyek a legjobbak a mezőgazdasági vállalkozóknak, és persze melyek azok, amelyeknek esélye van a megvalósításra, és előremutatóak, mert nem elegendő vágyakat megfogalmazni, hanem a reálpolitika alapján kell gondolkodnunk. Ugye Berlinben nemrég volt a zöld hét, agrárpolitikai vitát folytattunk, és ö, ott már elhangzott, hogy hogyha a gazdálkodók 20%-kal kevesebbet kapnak, és közben 20%-kal több a ráfordításuk a bürokrácia miatt, akkor az már nem agrárpolitika, ennek nincs értelme. De ha a jelenlegi helyzet fennmarad, az is automatikusan több bürokráciához fog vezetni. Tehát a parlamentnek elsősorban egyszerűsítési javaslatokat kell tennie, anélkül, hogy az agrárpolitika eredeti célját eltévesztenénk a szemünk elől A bizottságot tehát föl kell kérnünk, hogy ne találjon ki új eszközöket, amelyek még több kontrollhoz, szankcióhoz vezetnek majd, és persze ezzel több bürokráciához, hanem éppen az ellenkező irányban tegyenek javaslatot. Ez persze kényes kérdés lesz a kifizetések, az első pilléri kifizetések különbözősége miatt a tagállamokban. Minden különbség ellenére egy dolgot el kell kerülnünk, és Rübig úrral ebben egyetértek, amikor meghívott minket Szentre Kanidin asszony Lettországba, és ott láttuk a helyzetet. Nos, az alapján tényleg úgy látom, hogy 2019-ig az 52 és a 150 százalék közötti különbségeket ki kell egyenlíteni mindenképpen. Akármi is volt korábban a vásárlóerőben mutatkozó különbség már csak az európai szolidaritás elve miatt ennyi idő alatt már ki kell, hogy tudjuk egyenlíteni ezeket a különbségeket. Ennek az érdekében elhangzott, az első és a második pillért együtt kéne tekintenünk, de Portugália, Bulgária és más tagállamok is nem érdekeltek ebben, mert ők a második pillért preferálják, az más kérdés, hogy nem is tudják mindig lehívni a pénzeket, mert nem képesek a társfinanszírozást garantálni. Ezért a bizottsági javaslaton túlmutatóan nekünk azt kell javasolni, hogy azok a tagállamok, amelyek nem képesek lehívni a pénzeket, akár az egyik, akár a másik pillérből, azokat kötelezzék belső reformra, vagy pedig ö, ezeket a pénzeket vegyék el tőlük, és akkor ez már is hozzájárul az igazságossághoz. A német agrárminiszter nemrégiben kifejtette, hogy Németország hajlandó az európai szolidaritás érdekében lemondani bizonyos kifizetésekről, nem végtelenül és nem koncepciótlanul, de bizonyos csökkentésekkel Németország egyetért. Ezt még soha nem hallottam, még Németországban sem, nem hogy más tagállamokban. Már pedig csak így lehet egyenlőbb rendszert kialakítani a tanácssal, együtt kell tehát az igazságos megoldásokat megtalálni. Tavaly, tavaly előtt, az, meg még korábban Fischler agrárbiztossal kellett sokszor egyeztetnem, és ő mondta el nekem, hogy tíz éven át próbált ezen a területen értelmes megoldást találni, de állítólag az a baj, hogy ez egészet nem lehet tisztán jogi alapra helyezni, mert az európai joggal a bíróság gyakran összeegyeztethetetlenek találja az egyébként előremutató javaslatokat. Itt a fő probléma tehát, és ma is elhangzott már, és ezt majd és ezt otthon is tapasztalom, hogy azt sem tudjuk, hogy ti legyen a kedvezményezett, mert nem úgy van ám, hogy valaki százszázalékos vagy nulla százalékos tulajdonos, hanem vegyes tulajdonban vannak a földek, van, aki 30 százalékos tulajdonos, nem aktív vagy aktív, részben tulajdonos, részben nem tulajdonos, tehát nem lehet merev definíciókkal kezelni a helyzetet, mert nevetségessé válunk, ha ennyire ö, tanulságát tesszük annak, hogy nem érzékeljük a valóságot. Ami a 7%-os szabályozást illeti, szerintem felfoghatatlan és fenntarthatatlan, hogy ekkora különbségek legyenek az intézkedésekben Európa országaiban. Tehát bármi, amit javaslunk, az legyen egész Európában végrehajtható. Nálunk 100, 200, 500 hektáros definíciók vannak, és mindegyik szint azon van, hogy a deficitjét csökkentse. Ha valaki hatalmas területen gazdálkodik, akkor a 7%-os zöldítés számára nem okoz akkora gondot, mint, a, mint a, annak, aki kis területen gazdálkodik. Tehát nem lehet, mert nem könnyű legalábbis egységes határokat megállapítani, ezzel mindenképpen a következő időszakban foglalkoznunk kell. Már most látom, hogy egy olyan Európai Unióban, ahol 27 tagállam van, ez várhatóan nem is oldódik meg könnyen, de a, ha megvan bennünk a jó akarat, és fenn akarjuk tartani a közös agrárpolitikát, mégpedig úgy, hogy a környezetnek, a fogyasztónak, de elsősorban a gazdálkodónak is előnye származzék belőle, és ezt a három kritériumot alkalmazzuk minden új javaslat mérésekor, akkor szerintem mégis van esély a sikerre. Grazie, l'onorevole Dess. No, um... Köszönöm, Dess kollega. Agnyó kollega következik. Köszönöm. Szeretnék eh, gratulálni az újraválasztásához, elnök úr. A politikai spektrum eh, különböző oldalairól érkezem. Én brit vagyok, ön nem. You must, I think, when you hear me speak. Amikor engem hallgat, nyilván ökölbe róla a keze, és csikorgatja a fogát, mert minden, semmivel sem ért egyet azok közül, amit tőlem hall, de mindig tisztességesen végighallgatja a mondani valómat, ez így kell egy elnöknek elnökölnie, és megpróbálja úgy kiejteni a nevemet, ahogy azt én szeretem. Tudom, hogy ez önnek micsoda nehézséget okoz, micsoda erőfeszítésébe kerül. Multicropping. És folytatódhat a háború. Ebben a bizottságban két és fél éve ülök képviselőként, és főként a baloldalról sokan mondják, hogy mennyire fontos a kisgazdák szerepe és hogy a közösségi agrárpolitikának a kisgazdákat kell támogatnia. Let's look at the... A termény szerkezet diversifikáció tekintetében, nos, az állattenyésztése foglalkozó kis gazdaságokban 90%-ban eh, eh, hű van legelő van, de van, ahol mondjuk eh, árpát is mondjuk 10% terület 10%-án árpát termesztenek, hogy tényleg legyen e, mivel etetni az állatokat. Ebből ráadásul e, széna is lesz, ami különösen fontos az állattenyésztők számára, és a további években a legeltetést is elősegíti. Most már nem lehet a, ezen a 10%-on csak árpát termeszteni, hanem három különböző terményt kell. Mi lesz a másik kettő? Ez újabb problémákat jelent majd. Oats, I've discussed this with small farmers and, and I do grow these e, kisgazda társaimmal sokat beszéltem erről, jó magam is hasonló eljárást követek, de mit ezekkel a terményekkel e, mi lesz? Hát az ember valahol tárolta az árpát, most már zabot és árpát is kell tárolni, méghozzá külön elkülönítve. E, a tárolás területén újabb beruházást jelent ez majd. E, az árpát tulajdonképpen biotermesztésbe lehet e, vonni. E, viszonylag könnyen megy, új, évről évre újra fel lehet használni az árpát a vetéshez, azonban más termények esetében más termények esetében a vetőmag igencsak drága, hogyha az ember nem tudja a kártevőket valahogy a kártevő a kártevőkkel nem tud valahogy fellépni, akkor, akkor nem lehet egyes termékeket termeszteni. Mi lesz ezekkel a kis gazdákkal? Ezek általában biogazdálkodók legeltetnek, és majdnem biomódon termelnek árpát. Most miért támadjuk őket? Lássuk általában egy nagyobb gazdát kérnek meg arra, hogy takarítsa be a terményt, ez a nagy gazda pedig azt mondja, hogy sokkal egyszerűbb és olcsóbb lesz, hogyha egyik évben csak árpa van, vagy csak repce, vagy csak búza. Tehát nem külön egyszerre, hanem egymás után különböző terményeket vetnek. Hogyha ez nem így lesz, akkor kétszer vagy három, háromszor kell vetni, háromszor kell eh, betakarítani. Ez főként eh, aratáskor problémás, amikor tele vannak az utak eh, kombányokkal. De José, ezek a nagy gazdák akkor tudnak komoly versenyképes árakat biztosítani a kis gazdák számára a betakarítás, a termény, munkák, a zöld munkák területén, hogyha valóban nem háromféle dolgot termelnek. Tehát megint csak a kisgazda iszza meg ennek a levét. Nem nekem kell az uniós politikákat egy személyben ehm, megírnom, de még egyszer azt mondom, hogy ha nem emeljük fel a értékeket, akkor nem e, fogjunk segíteni senkin. 7%-os ugaroltatásról szól ez a javaslat. Csolos biztos úr azt mondta, hogy a meglévő környezetvédelmi célokat szolgáló terület, amit ugráltatásnak hívunk, beépíthető vannak olyan zöldségtermesztők, akik például csak a szupermarketek miatt kap, kényszerítik rá őket, hogy ilyen közvetlen támogatásokat kérjenek. Bizonyos területeken a 7%-ba pontosan mi számít bele? Jó, óriási területeket fognak csak ilyen célból kivenni a termelés alól, ez csak azért, hogy ugarban álljon, ez, ez, ez nem, nem tűnik jónak. valóban arról szól ez, hogy a világszerte fel tudunk így lépni az felmelegedés ellen? A, lesz két-három év, amikor új belépők, új belépők számára nagyon megnehezítjük a támogatáshoz jutást. Beszéltünk arról is, hogy hogyan határozhatjuk meg az aktív gazdálkodó fogalmát, Eh, hiszen mindenki miatt aggódik, hogy az eh, egységes területalapú támogatást főként a nagy cégek zsebelik be majd. Meg kell nézni a legutóbbi évi kimutatásukat, ami lehet, hogy két-három éve volt utoljára, eh, ez nem lesz egyértelmű. Lássuk végül a cukor ágazatot. Ez mind a cukorépa, mind a cukornád ágazat számára problémás lesz. A cukorrépások számára ez túl korán jön ez a változás, hiszen legutóbb óriási kapacitást veszítettünk el például Nagy-Britanniában. Időbe telik majd, hogy az új kereslethez felnőjünk, ez legalább 7-8 év mire a kótát tudjuk használni. A cukornát ágazatban pedig azt látják, hogy a cukorrépa liberalizálódott, miközben a cukornád nem, csak Kelet-Londonban ez legalább 850 munkahelybe kerül majd. Grazie, onorevole Agnew. Köszönöm, Agnew úr. Győszék és Dofman, kollégák következnek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Také já bych se chtěl... Köszönöm a szót, elnök úr. Én is hadd gratuláljak mindenkinek megválasztásához az egész elnökségnek is. A következőt szeretném elmondani. Már sokat hallottunk, tehát próbálom rövidre fogni. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha a kap átlátható, egyen, egyenlő, tisztességes lenne, fokozná az európai gazdák versenyképességét. A mi gazdáink viszont úgy érik, úgy, úgy érzik, hogy pont az ellenkező irányba haladunk. Foglaljuk össze az elhangzottakat, hiszen elég sok mindent hallottunk már. Ami az új javaslatokat illeti a közvetlen kifizetésről, az új rendszer, a jogosultságra kell alapítani, ami nem egyszerűsíti, hanem sokkal inkább összetetté teszi a dolgokat. Ami a bizottság hatástanulmányát illeti, ez az új rendszer egy új tagállam esetében, amely, eh, amely AP rendszerben él, jelentős eh, költséget és adminisztratív terheket jelentene. Ezért nekem sokkal jobban tetszene, hogyha a korábbi rendszert eh, hosszabbítanánk meg, hisz az sokkal könnyebb kezelni. Ami a maximálást életi, a gazdaságok és a cselköztársaság, a, a mi országunkban és a cselköztársaságban lévő gazdaságok szerkezetét, életét tiltakoznom kell, hiszen ez jelentősen megnöveli az administratív terheket, és nem rendszerjelegű eszköz ez, amely, amelyel a nagyobb méretű gazdaságokat büntetik. Ami a greeninget, a környezetvédelmi tevékenységeket illeti, szerintem ezeket az intézkedéseknek ösztönzőleg kéne hatniuk, de önkéntes alapon. A 7% ugaron, ugaroltatás kötelező intézkedésként jelentős több milliárdos veszteséget okozhatna az európai mezőgazdaságnak. Sokkal több ellen, e, ellenőrzést és sokkal nagyobb administratív terhet jelentene szintén. Ami az aktív gazdák meghatározását illeti, azt javaslom, hogy hagyjunk ebben némi rugalmasságot a nemzeti hatóságoknak, amelyek figyelemmel lehetnek a saját nemzeti jellegzetességeikre. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy nagyon nehéz kompromisszumot kialakítani az új reformjavaslatok között. És nem hiszem, hogy a frakciókon belül sikerül egyetértésre jutnunk. Sokkal inkább könnyű egyetértésre jutni az egyes országok képviselői között, mint a frakciókon belül. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most Helvet Dorfman következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is gratulálnék újraválasztásához. Ez jó jel a munka hatékonysága szempontjából. Néhány dolgot szeretnék csak hozzáfűzni az eddig elhangzottakhoz. Egy történelmi modellről való átállás egy új modellre feltétlenül szükséges. És még akkor is, hogyha a bizottsági javaslatot sok kritika érheti, meg kell néznünk, hogy kik támogatják a jelenlegi rendszert leginkább, a jelenlegi rendszer haszonélvezői. Ugyanakkor tudjuk, hogy a történelmi számítási mód most már elévült, elavult, és vonalat kell húzni, most már annyira igazságtalan a jelenlegi támogatási rendszer, olyan ö, gazdálkodások, gazdálkodók kapnak támogatást, akik végképp nem szorulnának rá. Tehát a prémiumokat meg kell tartani, de át kell a jogosultságokat írni, definiálni. A kistermelői szabályozás, amit a bizottság javasol, szerintem megfontolandó. Szilvesztris úr ugye azt mondta, hogy ezer euró alatt ki se kéne fizetni ezt az összeget. 1000 euró alatt termel azonban nálunk, a mi régiunkban az egységek, termelegységek 37 százaléka, És nálunk a máshol 350 eurós átlag kifizetés helyett 100 eurót kapnak csak a hektáronként a gazdák és nálunk a 10 hektáros méret már nagy üzemnek minősül. Tehát ebből is látható, hogy az Európai Unióban mennyire különbözők a termelési struktúrák és méretek, és az még, hogy egy gazdálkodó egység kicsi, az nem jelenti azt, hogy le kell írni. Régiónkban Ugye ez egy alpesi térség, és egy delegáció is a parlamentből ott volt, és láthatták a kollégák, hogy milyen apró kis földeken működik, milyen kiváló termelés. Ami a zöldítést illeti, ez egy kicsit úgy tűnik föl nekem, mint egy kétségbeesett kísérlet az észszerűség ellenében. Azonban lehetséges kompromisszum, és úgy zöldíteni, hogy az észszerű is legyen. tény, hogy van vetésforgó, de a vetésforgó önmagában nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy ö, ha valaki kukoricára árpát, aztán rosszot vet, az teljesen értelmetlen vetésforgó, az nem gazdaságos, nincs értelme. Tehát ez egy szakmai kérdés, hogy mi minősül jó vagy rossz vetésforgónak, ehhez kutatásra, tanácsadásra van szükség, ne Brüsszel döntse már el, hogy egy adott föld típuson mit kell egymás után termelni egy adott földön. Ez a 7%-os ugaroltatás azonban szerintem jó ötlet, legalábbis régiónkban ez kifejezetten amúgy is szándékunk volt, mert nagyon érzékeny területen gazdálkodnak a mi gazdálkodóink, ugye környezeti szempontokat szigorúan figyelembe kell most is venniük, és nálunk jól jönne ez a fajta kötelezettség. Az IDESZ jelentés kapcsán is, az agrár környezeti programok kapcsán is, mi ugye ott voltunk az első körben, és szerintem ez a hitelességét javítaná a mezőgazdaságnak, hogyha valami ilyen típusú rendelkezés megszületne, ami pedig a hátrányos helyzetű térségeket illeti, a bizottsági javaslatban szereplő márzs noha javítható, alapvetően szerintünk jó a javaslat, csak itt is a részletekben búvik meg az ördög. Ahogy mondtam, nem jó kukoricára árpát telepíteni. qui vous ont été adressées à vous même et aux membres du bureau pour votre réélection. Moi, je voudrais faire. Én is szeretnék gratulálni elnök úr megválasztásához, akár csak az alelnököknek. Az egyik minket megosztó kérdés az a pénzek tagállamok közötti felosztása. Nem nulláról kezdünk, indulunk, hiszen a George Lyon jelentésben sikerült Eh, egy konszenzusos megoldást találni. Egy tisztességes újrafelosztást keresünk. Ez nem feltételően negatív, eh, teljesen egyenlő összegekről beszél, hanem fair megoldást keres. a különböző díjak, jövedelmi viszonyok figyelembe vételével lehet ugyanis ezt elérni a különböző, a 27 tagállamban meglévő különböző eh, életszínvonal figyelembevételével nagyon nehéz ezt pár éven belül teljes összhangba hozni, bár hosszú távon nyilván ez a célunk. Ami a cross-compliance, eh, az úgynevezett kereszt megfeleltetés és a zöldítés kérdését illeti, eh, a 15 híres irányelv, amely cross compliance, az az a különböző kritériumok teljesítése mögött ezt a tagállamok, mindegyik tagállam saját szája íze szerint ültette át a gyakorlatba, és tovább torzította a helyzetet tagállamról tagállamra, mert a tagállamok nem ugyanúgy vették át, vagy ültették át az irányelvet a zöldítés nem csak három intézkedésről kell, hogy szóljon, legalább öt vagy hatról, ami hasonló lenne a cross-compliance vagy megfelelés intézményeihez. A támogatások felosztása kérdésében az egyik pillérből a másikba történő átcsoportosítás témájában annyit szeretnék elmondani, Hogyha jól értem a javaslatot, akkor az Európai Bizottság az erdészetnek nagyobb fontosságot tulajdonít, finanszíroznunk kell az innovációt, illetve a kiegészítő intézkedéseket, például a biztosítások eh, terén, erről majd később beszélek a prezentációmban, hogyha még mindig lesznek eh, hátrányos helyzetű területeknek szentelt eh, kifizetések, akkor az agrár környezetvédelmi intézkedésekre még kevesebb pénz marad. Ezt valahogy eh, meg kell oldani, hiszen nem lehet azt mondani, hogy még többet, még többet, még többet, hogy egyik területen többet költünk, akkor másik területen kevesebbet költhetünk, hiszen nem kerülhetjük el azt a kényes kérdést, hogy ki kap többet és ki kap kevesebbet. Köszönjük. Most pedig nagyra becsült kollégám. Köszönöm, gratulálok én is az elnökségnek. Az újraválasztás azt hiszem szinte az egész elnökséget újraválasztottuk. Reméljük, hogy ez jó jel az előttük álló feladatok megoldási sikere szempontjából. Négy dolgot írtam föl magamnak. Szeretném, hogy ha a saját határozatainkat is figyelembe vennénk, ugye azt döntöttük el már korábban, hogy akkor járulunk hozzá a végleges reformhoz, hogyha tudjuk, hogy feketén-fehéren az mennyibe kerül. Tehát legyen az agrárreform végleges elfogadása és költségvetése között. Második kérdésem a bürokráciával kapcsolatos nagyon félek, hogy amikor az igazságossági igény megvalósítása során még több bürokráciát fogunk bevezetni a rendszerbe. Tehát ha az igazságosságról beszélünk, egy részterületről, akkor mindig legyen ott bennünk, hogy több bürokráciával vagy kevesebben jár-e majd az intézkedés. Erre kérem az előadót is, hogy a screening kapcsán maga is alkalmazzon screeninget a tekintetben, hogy hol lehetne egyszerűsíteni a kötelezettségeket, feloldani, ösztönzőket megfogalmazni. Mert ö, vannak olyan területek Európában, nálunk Németországban különösen, ahol a jelenlegi ajánlások a bizottságtól nem jelentenek semmit, mert már rég megvalósítottuk azt, amit tőlünk várnának. Tehát akkor kapjanak kedvezményeket azok, akik már megvalósították azt, amit másoknak még eztán kell majd. A zöldítéssel kapcsolatban legyen logikus, amit mondunk. Ugye azt mondjuk, hogy legyen vetésforgó, de valójában ezt nem követeljük meg mondjuk nálunk, ha van egy 50 hektáros terület, akkor ha mereven alkalmazzuk a rendeletet, akkor három részre kéne ezt osztani, és mindegyiken más termeszteni. De akinek sokkal nagyobb területe van, az mindig ugyanannyi búzát tud termelni, mert nem okoz neki gondot a felosztás. Tehát vetésforgót olyan helyen, ahol eleve csak háromféle növényt lehet megtermeszteni, nincs értelme kötelezően bevezetni, mert akkor ugyanaz a három, és nem odavaló, vagy nem olyan sorrendben termelendő növény termesztetik majd. Aztán a bürokráciáról. Ugye a történelmi prémiumokat ki kell egyenlíteni. Mindenki ezt mondja, én németként magam is azt mondom, a hektár hektár, ha hektár alapú a kifizetés, akkor nincs vita. De megértem azokat, különösen az új tagállamokban, akik szeretnének egyértelmű politikai ö, üzenetet is hallani, mert elkeseredettek a gazdáik. Ami a keppinget illeti, ez is nagyon politikától átitatott terület. Én az egész életemet olyan helyen tölt, töltöttem, ahol mindent mindig előírtak nekünk, hogy milyen növényeket termeszünk, hogyan termeszünk őket, mekkorák legyenek az állatállományok. És e, számunkra a, a capping az még tovább viszi a kommunizmust, vagyis a tervgazdalkodást. Mi az ellenkező irányba szeretnénk elmozdulni végre, mert 30 éve nem dönthetjük el, hogy mit csináljunk, és éppen ezért van nálunk nagy ellenállás most a Keppinggel szemben. Utolsó felvetésem, hogy vigyáznunk kell az aktív gazdálkodó definíciójával, mert ez is többlet bürokráciát okozhat. Biztosnak elmondtam a kedvenc viccemet, én csak lusta és ravasz gazdálkodókat ismerek, aktív gazdálkodókat nem és az aktív gazdálkodót szerintem a bevételi, bevétel alapján kell eldönteni, hogy aktíve. Én utoljára például 2010-ben túrtam földet, tehát nem vagyok aktív gazdálkodó, és akkor most vissza kéne mindent fizetnem, pedig a gazdaságom megvan még. Tehát ne azt nézzük, hogy személy szerint aktíve egy gazdálkodó, hanem azt nézzük, hogy hogyan műveli meg a földjét, és ebből mennyi jövedelmet termel, ebből él-e, és tudjuk, hogy ez tagállamonként ez is ráadásul nagyon különböző. És ne ártsunk egy olyan körnek, amelynek eddig is sokat ártottunk, nem szabad, hogy hátrányos helyzetbe hozzuk azokat, akik már eddig is abban voltak. Néha a kevés szabályozás többet jelent, ne generáljunk még több bürokráciát. Grazie, onorevole Jár. E Köszönöm szépen, Jágor. Ben Nicholson úrnak adom meg a szót. Hadd gratuláljak én is a megválasztottaknak. Hadd kérem azt Agnyi urat, hogy ne csaljon, mert már megszoktuk azt a korábbi hozzászólásait. Nagyon meglepne minket egy új Agnyi úr. Hadd kérjek elnézést, nem voltam itt a bevezetők, bevezetőnél, de végighallgattam a vitát. Egy dolgot emelte, emelnék ki ebből, hogy milyen sokféle és mennyire eltérő gazdálkodást folytatunk Európa különböző felein. Hallottam a különféle problémákat, hogy minden, hogy az egyes területeknek mivel kell megközelniük. És valaki azt mondani, hogy nekünk ebben a szakbizottságban kell egyensúlyt találnunk, és nekünk kell megfogalmaznunk a problémákat. Semmi kétség nem fér ahhoz, hoz, ahhoz hogy mindenki az egyszerűsítésről beszélt de ez nem egyszerűsít semmit, semmit. Sokkal több problémát, sokkal több adminisztrációt teremt, sokkal több nyomtatványt kell kitölteni, és a pénz nem jut el a termelőkhöz. Én most nem szeretném folytatni, mert minden elhangzott már. A saját régiómban a mezőgazdasági résztvevő ö, szereplők azt mondják, hogy egy megoldás nem lehet jó mindenkinek. Rugalmasságot kell teremteni ebben az ágazatban. Hogyha megnézzük az aktív gazdákról szóló érveket, minden régióban mást hallunk. Ezt meg kell fogalmazni, és hogy hogyan kell ezt megvalósítani. És hogyha valami túl erősen te, teljes, ö, valósítunk meg az egyik országban, azt nem tehetjük meg úgy, hogy másik országban. Három-négy évvel ezelőtt elnök úr mindenki az élelmiszerbiztonságról beszélt, sokkal több élelmiszerre volt szükség, hogy etessük a világot. Mit, most, mit mond most a bizottság azt mondja, hogy 7%-ot ugaron kell hagyni. Milyen ostobaság ez? Hadd mondjam a kollégáknak a szakbizottságban, szerintem az a feladatunk, hogy valamiféle józan megoldást teremtsünk a jövő számára. Ez a feladatunk. És nem szabad abban a szerepben tetszelegnünk, mint 5 vagy 10 évvel ezelőtt, eh, ezelőtt mert most már van együttdöntési eljárás. És hogyha ezt jól tudjuk felhasználni, akkor számunkra az a kihívás az Agri Szakbizottság tagjaiként, mert ha mi nem tesszük ezt meg, elnök úr, akkor az európai gazdák mindegyike megszenvedi. Ez a mi feladatunk. Végezzük is el. Grazie, Jim. Köszönöm, Jim. Szerintem meg kell felelnünk ennek a nagyon fontos kihívásnak, amely na hatalmas felelősséget ró a válunkra. Jó az kezdet, és most a jelentéstevő kezében van a feladat, hogy a vitát úgy irányítsa, hogy az ő javaslatait tudják, tudjuk elfogadni a szakbizottság javaslataiként. Ezzel eljutottunk a vita végére. Szeretném Pacsekó igazgató úrnak is megadni a szót a bizottság részéről, majd visszaadjuk a szót a Kapulos Santos úrnak. Pacsekó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd gratuláljak én is önnek, valamint a elnökség tögitabjának. Nagyon örülök, hogy tovább dolgozhatunk önnel, és az ön rendelkezésére állhatunk Nem az a feladatom, hogy saját véleményünket hozzáfűzünk a vitához. Hadd mondjak csak néhány szót, amelyet ebből az előzetes vitából leszűrtem. Az az, hogy általános támogatást élvez a keret, de nagyon sok kérdés merült fel a részleteket illetően. Különösen gondolok itt a arra, hogy miként fog a greening működni, hogy mik lesznek az ekológiai fókuszterületek, hogyan határozzuk meg az aktív gazdát. Nagyon sok munkát kell még elvégeznünk. Tettünk javaslatokat, de készen állunk, hogy megvitassuk az ötleteinket arról, hogy miként lehet ezt racionalizálni. De nem könnyű feladat. A greening kapcsán, az aktív gazdák és az EFA kapcsán hadd tegyek néhány megjegyzést. Ami a greeninget illeti, mindenki nagyon fontosnak tartja, fontos a földgolyónak is, hogy elmondhassuk, hogy a, azért támogatjuk a gazdákat, hiszen a gazdák javakat teremtenek a társadalom részére, olyan közjót, amelyet a gazdák teremtenek, és ezt érje el a greening is. Ami a környezetvédelmi fókuszterületekről területeket illeti, a 7%-os javaslattal kapcsolatban hadd üzemel a félreértéseket az ökológiai fókuszterületeket nem eh, lehet eh, ugaron tartani. Mostanáig nem vitattok meg, hogy mi kerüljön bele, de azok az elemek, amelyeket néhány ország a jogosult területben belesorolt, mint például a, a sövények és más elemek, azok beletartoznak az ökológiai fókuszterületekbe is. Mi úgy hisszük, hogy ez különösen szolgálja a biodiverzitás érdekét. De szeretnénk folytatni a vitát. Hadd tegyek egy megjegyzést az aktív gazdálkodókat illetően. Van egy eszközünk ma, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy kizárják azokat a gazdákat, amely, akik a, a, a, a közvetlen kifizetés alól. Azt kérték tőlünk, hogy pontosabb meghatározást alkossunk, amely ami a jelentésből, meg a vitából is azt szűröm le, hogy mindenki egyetért velem. hogy az aktív gazda és nem a nagy cégek kapják a direkt kifizetést. És ezt úgy kell elérni, hogy ne kockáztassuk a közvetlen kifizetés rendszerét. Hogyha sikerül úgy elérni, például, hogy azt mondjuk, hogy a közvetlen kifizetéseket azoknak adjuk meg, akik fel tudják mutatni, hogy termékeiket előállították és piacra tették, azzal a WTO megállapodását sértenénk meg. Nagyon kényes itt az e- egyensúly, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket én elmondtam, és egyidejűleg elérjük azt, hogy a közvetlen kivezetéseink megfelelnek a WTO előírásának. És ez nem könnyű. Nem könnyű meghatározás. Készen állunk, hogy ezt tovább vitassuk önökkel, kíváncsiak vagyunk az önök javaslataira. Köszönöm szépen, hogy részt vehettem itt, és továbbra is szívesen együtt dolgozom önökkel. Bene, ringraziamo la Commissione per queste sue parole. Köszönöm az Európai Bizottságnak a pontosítást kétség sem férhet hozzá, hogy amikor a 7%-os ugoroltatásról beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban vannak még kérdőjelek, és tudom, hogy az Európai Bizottság nem csak tőlünk hallotta már ezt, hanem számos más ülésen problémásnak tűnik a javaslatnak ez a része, hiszen hogyha ennyi aggodalmat vetesz fel, akkor erre mindenképpen vissza kell majd térnünk. Köszönöm mindenkinek, és most megadom visz, újra a szót Luisnak, majd eh, Michel Dantin folytatja. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, hogy még az utánam szólóknak is legyen ideje megszólalni. Én is köszönöm mindannyiójuknak a megszólalást. Nem voltak ezek számomra meglepőek, de mégis, hogy elhangzottak ezáltal, nekem is orientációt adnak és köszönöm a bizottságnak, jelenlevő képviselőjének, hogy rendelkezésre állnak, és hogy az utóbbi hetek során technikai segítséget nyújtottak nekem, illetve a biztossal, a főigazgatóval is lehetővé tették a találkozásomat. Ez egy állandó task force, amelyel mi egyeztetünk technikai dolgokról, tehát folyamatosan rendelkezésemre áll illetve hát a mi bizottságunk rendelkezésre áll az Európai Bizottság. Örülök annak, hogy ezek a politikai alapkérdések felmerültek, és többnyire azt mondták el a kollégák, amit én magam is, lány kolléga, már nincs ugyanígy, de nagyon érdekes kérdést vetett föl, egy alapkérdést, amelyel eddig nem nagyon foglalkoztunk, mégpedig azt, hogyha a bizottság javaslatot tesz a költségvetés felosztására, akkor akkor hol vannak azok a kritériumok, amelyek alapján ezt teszi? Megismerhetők ezek a kritériumok, és ezek összhangban vannak el a költségvetési szabályokkal. Értem én, hogy a bizottság miért úgy járt el, ahogy, de azt is le kell szögeznünk, hogy a bizottság javaslata eddig nem sok vihart kavart, a politikai vita kimenetele rajtunk is múlik. Lehet, hogy mindez azzal is összefüggésben van, hogy én magam nem vagyok annyira lelkesettel a bizottsági javaslattól, és nem adtam neki magam is kellő publicitást. Egy biztos, hogy bőven van vitára okunk, és kényes politikai kérdéseket kell megtárgyalnunk, amelyek lehet, hogy végül is kinyitják Pandora szelenszéjét. Mert a tagállamok saját érdekeiket próbálják megvalósítani. Ugyanakkor az biztos, amit a kolléga is elmondta, hogy a jogbiztonságra is szükség van, és a jog különböző értelmezése okozza a legtöbb gondot. És ahogy mondtam is, már nekem is meg lenne a saját véleményem az általam felvetett problémákra, de egyelőre megpróbáltam konszenzusosan fogalmazni, mert én meg tudnám írni 24 óra alatt a saját jelentésemet, de nem erről van szó, nem a saját jelentésemet akarom megfogalmazni, amit aztán a parlament elutasít, hanem a lehető legnagyobb konszenzus szeretné megteremteni a különböző politikai vélemények között, aminek legjobb fóruma ez a bizottság. Tehát direkt fogalmaztam általánosan, mert szeretném, hogyha ez a parlament véleményének, pozíciójának erős erejét szolgálná, hogy sokan mondjuk ugyanazt az általános megfogalmazást értsék úgy a kollégák, hogy nyitott akartam maradni minden javaslatra, és valóban ez a szándékom. Elnök úr, azt hiszem nincs több hozzáfűzni való. Giorno, iniziamo il dibattito. Köszönöm. Akkor lesz ma délutáni utolsó napirendi pontunkat, a mezőgazdasági termékek közös piaszervezése, előadója ennek a véleménynek, ennek a jelentésnek Michel Danten. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, még egyszer. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy a Louis által felvázolt módszert használtam én is. A lehetőleg több konzultációt próbálom megrendezni, és különböző szakértői véleményeket is meghallgatom természetesen. Úgy érzem, hogy ez a közös piaci rendtartási szöveg igen fontos, hiszen ez a zöldítésre, illetve a <coughs> támogatások támogatások közötti felosztására koncentrál. Nekünk meg kell vizsgálnunk, hogy milyen eszközökkel tudjuk a piacot szabályozni, ez a szöveg foglalkozik ezzel a kérdéssel. Szeretném felhívni az önök figyelmét kettő vagy három főbb elemére ennek a szövegnek. A piac eh, szervezési intézkedésekkel kapcsolatban rengeteg eh, rendelkezésre eh, rendelkezésünkre a termelők, a termelői szervezetek, a mind-mind rendelkeznek igen sok eszközzel. Tudjuk, hogy a piaci árak ingadoznak, e, éppen ezért a termelői szervezetek e, közös alapokat hozhatnak létre, hogy kiegyenlítsék ezeket az áringadozásokat. A magántárolás támogatása egy kollektívabb intézkedés, és ami a az állami beavatkozást illeti, itt egy védőhálót próbálunk kifeszíteni. Nem hiszem, hogy az elejétől kezdve elég világosan fogalmaztunk, hiszen, hogyha megnézzük a 17-es cikket, akkor láthatjuk, hogy új kritériumot kell használni a magánterülés támogatására. Ezt egyébként korábbi jelentésekben már megtettük. A szakmabeliek régóta követelik ezt, hiszen ez az árak alakulásával, illetve az ágazati alakulásokkal párhuzamosan alakul, amikor a díjak emelkednek, az árak azonban nem, akkor a magántárolás intézmény életbe léphet. Azt kell vizsgálnunk, hogy ez hogyan léphet életbe, illetve milyen állami támogatást lehet erre nyújtani. De nem hiszem, hogy ez a központi kérdés. Szerintem inkább az, hogy a termelők hogyan tudják a termelői szervezeteket megerősíteni. És ez az előttünk fekvő javaslat lehetővé teszi a Lisszaboni Szerződés 42-es cikkében foglaltakat, és a Lisszaboni Szerződés 42-es cikke kimondja, hogy a parlament és a tanács a 101-es cikkben foglalt kivételeket eltekintve, amely a versenyre vonatkozik, eh, eh, meghozhatják a szükséges intézkedéseket. Az Európai Bizottság ez ügyben megpróbált rávilágítani eh, arra, hogy milyen lehetőségek vannak. Megpróbálok minél több példát hozni arra, hogy a piacfelügyeleti szervek eh, mikor csaptak rá a szerve, termelői szervezetekre, hiszen itt Brüsszelben szép, elhangzanak a szép szavak, ugyanakkor, mint hogy ez nem felelne meg a tagállami versenyhivatalok mindennapos gyakorlatának, óriási szakadékot látok a valóság és a Brüsszelben elhangzó szép szavak között. Két példát hadd említsek. 37 termelő 37 különböző almafajtát termel, ebből 31 egy termelői szervezetbe tömörül, a verseny hatóság pedig a piaci helyzete való, domináns helyzettel való visszaélés miatt eljárás kezdeményezett. Hogyan lehet ezt felmérni? A, a, általában a gyümölcspiacon, vagy az almapiacon, vagy egy almafajta piacán van nekik domináns piaci helyzetük? Ez teljesen nevetséges. Szerintem a versenyjogot nem kell itt forradalmasítani. Megpróbálok rávilágítani egyes fogalmakra, a hatály egyes kérdéseire. A domináns piaci helyzettel való visszaélés kérdését még egyszer körbe kell járnunk, a referencia piac fogalmát, illetve a fogyasztói érdekek kérdését. Ezek olyan fogalmak, amelyeket mindenképpen tisztázni kell és érdemes annak érdekében, hogy a végrehajtás céljainknak megfelelően alakuljon. Úgy vélem, hogy az előttünk fekvő Európai Bizottság által az asztalra egy javaslat túlságosan nagy mértékben függ a végrehajtási aktusoktól, illetve a delegált, azaz e, meghatározósan alapuló aktusoktól. Figyelembe kell venni a piaci sajátosságokat, a termelői szervezetek sajátosságait, ennek szerepelnie kell az alapszövegben, ez kétség sem félhet. De nagyon sok függ a másik szövegtől is, amelyről eh, az elnök úr tárgyal. Emellett alaposan meg kell vizsgálnunk azt is, Tudni kell, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy a jelentésben szereplő tervek milyen irányba irányulnak, és a tárgyalások során törölt részeket e, újra egyes részét újra be kell venni a szövegbe, a versenyjog, a gyengébb helyzetben lévők védelme nagyon fontos, ez jó hír a gazdák számára. Köszönjük, Michel, mondja az elnök, Garcia Perez, majd Eránz Garcia következnek señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is csatlakozom a gratulálókhoz, újraválasztásához. Gratulálok és az elnökség többi tagjának is. Egyetértek az előadóval, hogy abban, hogy a kapról szóló globális vita keretén belül az egyik legalapvetőbb kérdés a pénzek újra de más realitásokkal is foglalkoznunk kell, hiszen maguk a gazdálkodók is kérik, hogy ne csak közvetlen kifizetések legyenek, mert ezekből nem tudják garantálni a jövőben a termelést. Tehát már a fenntarthatósághoz is többféle támogatás típusra van szükség. Rövid leszek. Először is egy konkrét kérdéshez szólnék hozzá, majd pedig egy kételjemnek adnék hangot. A kérdés. A piaci szabályozás, a kvóták, a növénytermesztési cukorkvóták ügyében. Nagyon sokszor felszólaltam már ezekben a témákban, és most is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy elmondjam hogy alapvető fontosságú a cukorkvóta megtartása 2020-ig legalábbis. A DESZ jelentés is ezt szögezte le, és ezt a képviselők többsége támogatta. Ugyan ebbe az irányba kéne most ö, tovább lépnünk. Ugyanez érvényes a telepítési, növénytermesztési jogokra, főleg a szőlő tekintetében, mert biztonságra van szükség az ágazaton belül. Előre kell tervezni a gazdálkodóknak, muszáj, hogy lássanak előre. A kételjem pedig a 106-tól 108 terjedő cikkek a piachoz való igazadásról szólnak és itt főleg a tejtermelőkről van szó. Nem tudható, hogy a tejcsomagban található új rendelkezések érvényesek, vagy még a régiek. Mert amikor a minőségről, minőségbiztosításról és mennyiségkontrollról van szó, akkor jó lenne már tudni, hogy végül is melyik szabályozás lesz majd az érvényes és hogy mi is a lényegi különbség a régi és az új között. Jó lenne, hogyha az előadó ezt egy kicsit tisztában kifejtené nekünk, vagy a bizottság egy képviselője. Köszönöm. Erranz Garcia, boy. Köszönöm, Miracse. És most Erranz Garcia, majd Bouvé a alelnök következik. Köszönöm, elnök úr. Nem volt alkalmam korábban gratulálni, ha tegyem meg most. Három fontos kérdést kell megbeszélnünk a KPS rendeletet illetően. Az, el, az első a termelői szervezetek eh, szerepe a közös piac szervezésben. A bizottság egy dolgot mond, és e-, az ellenkezőjét teszi. Hadd magyarázzam el. Úgy tűnik, hogy támogatni akarják a termelői szervezeteket, hogy azok hatékonyabbak eh, lehessenek a piackezelésben, és úgy tűnik, hogy eh, ágazati termelői szervezeteket is támogatnak, amelyek erősebb láncszemek lesznek majd. Van azonban jogi bizonytalanság. Azt hiszem, hogy meg kell találnunk annak a módját, amivel elkerülhetjük azt a helyzetet, amelyben a versenyhatóságok felszámolják azt, amit elértünk Spanyolországban, jelentős jogi bizonytalansági helyzetek voltak az olívaolaj ágazatban. El kell érnünk, hogy ez nem történjen meg még egyszer. Kivételeket kell fogalmaznunk a szabályokhoz, és ez szerintem nagyon fontos. A második mondani valóm az intervenciós mechanizmus, ahogy azt a, nincsenek sokan azok, amelyeket a bizottság bemutatott, Ebben az az új, hogy nagyon kielég, nem kielégítő módon próbál a válsággal um, számolni olyan fontos esetekben, mint uh, az élelmiszerhiány uh, és az E. coli esete múlt nyáron, vannak költségvetésen kívüli pénzek, de hogyha módosítani akarjuk ezt, akkor olyan feltételeket kell megszabnunk, amelyeket nem lehet teljesíteni. Létre kell hoznunk egy válságmechanizmust a kapon belül, oly módon, hogy ez ne kelljen többség a, tanácsban, mert a, akkor nem lehetne ezt elérni. Kell a továbbá gyors reagálási mechanizmusok is válság esetére. Egyes ágazatokban lehet, hogy időben tudunk cselekedni, de a zöldség-gyümölcs ágazatban nem tudjuk a problémákat megoldani olyan gyorsan, mint kéne. A KPS-nek megoldást kell találnia olyan súlyos válságokra, mint az olívaolaj ágazaton belüli. Éveken keresztül az ágazat frissített referencia árakat kívánt, amely elősegítette volna a magántárazást. A jelenlegi árak teljesen irreálisak, nagyon fontos lenne most ezeket az árakat kiigazítani. A bizottsági javaslat sajnos egyáltalán nem felel meg ezeknek az ágazati kívánalmaknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az utolsó név a felszólalási listámon Bové úr. Hogyha valaki szeretne hozzászólni, az most szóljon. Euh, je crois que Michel Dantin bien... Úgy gondolom, hogy Dantin kollégának igazából világosan leszögezte, hogy milyen irányba akar tovább lépni, és a korlátozásra, szűkítésre vonatkozó javaslatok szerintem jók, mert egyelőre a szöveg még nagyon eklektikus, és szerintem a bizottság megpróbálja az ár feszültség kérdését kezelni, de ezt nem koherens módon teszi, nincs egységes ideológián alapuló receptje. Csak opportunista módon megpróbál a válság tükrében eseti szabályozni. Egy kicsit a tűzoltókhoz hasonlóan, hogy visszaszorítani a tüzet, nem hagyni kiterjedni, de eloltani nem tudja az erdőtüzet. Ugye a dereguláció és a bürokratizáció párhuzamosan érvényesek. Egyre több a szabályok leépítése ágazatonként. Ugyanakkor a fő cél úgy tűnik, hogy kizárólag az ár ingadozás elkerülése, és ez még nem elegendő koncepciónak. Jó lenne, hogyha előre tudnánk, hogy mit hoz a jövő, és felkészülnénk a jövőre, nem csak a jelen bajait próbálnánk tűzoltásszerűen kezelni. Ugye a válság záradék, a, a többi záradék is mutatja azt, hogy biztosra akar menni, de nem koncepciózus a bizottsági javaslat. Úgy érzem, hogy szereptévesztésben vagyunk, mert Biztos, hogy Európa feladata az, hogy költségvetési biztonságot nyújtson minden tagállamnak, és a privatizáció az egyetlen módszer. Úgy gondolom, hogy a biztosítók nyernek a legtöbbet ezen a, a tervezeten, mert hogy a bizonytalanság nő. És nem szabad olyan kivételeket megfogalmazni, amelyek aztán úgysem lesznek fenntarthatóak. Ha a termelés közben összeomlóban van. Tehát, ha célkitűzésekről beszélünk, akkor el kéne kerülni azt, hogy a tagállamok egyenként magán alapon akarják bebiztosítani magukat. Fontos volt ezt elmondani, de azt is fontos hozzátenni, hogy a meglévő igazgatási rendszereket azért meg kell őrizni, menteni, mert, mert közigazgatási eszközök nélkül képtelenek a gazdálkodók a pénzükhöz hozzájutni. Tehát rendben van, hogy az áringadozást akarják korlátozni, és a fogyasztói és termelői árakat egymáshoz közelebb hozni, a monopóliumok ellen, és fel akarnak lépni. De ha ezt valóban úgy gondolják, és konzekvensek akarnak lenni, akkor lenne bőven az igazgatási területen is reformálni valamit. Santos. Én Köszönjük Kapula Santos. Úrmagyár úr. a Köszönöm szépen Dantin kollégának. Megköszönöm, amit elmondott. Árnyék előadóként frakcióm nevében igyekszem bele gyümölcsöző eszmecserét folytatni az új kapról. Az a célunk, hogy az új kap minimális garanciákat biztosítson a termelőknek, és a kiszolgáltatottságukat csökkentse. Hogy ez hogy valósul meg, milyen mechanizmussal, arra nyitottak vagyunk, de már most nem értem egyes javaslatok lényegét, hogy ezek hogyan szolgálnák ezt a célt. A bizottság a költségvetésből indul ki, és az első pillér és a második pillér között csoportosít át 3,9 milliárdot tenne a garancia alapba, és körülbelül ugyanennyit az segély alapba. Szerintünk ezeknek az első oszlophoz pillérhez kellene tartozniuk, ahogy mindig is oda tartoztak, hiszen az élelmiszer, és itt a két legnagyobb uniós tagállamra gondolok, szabályok alkalmazásában még a nagyok is hátralékot halmoztak föl. És mi lesz, hogyha új ellenállás bontakozik ki ez ellen? Az új tartalékokat, hogyha nem az egyes pillérhez rendelik hozzá, akkor még bizonytalanabb lesz a helyzetük. Örülnék, hogyha a bizottság elmagyarázná az emögött álló logikát. Képen Nikolson. ja, Köszönöm, elnök úr. Egy problémát vetnék föl, amelyre nincsen saját megoldásom, de biztos, hogy meg kell oldani. A, a piaci mechanizmusokat fel kell használnunk, amikor az árakról beszélünk. És van itt egy ellenmondás. Ugye sok gazdálkodó, sok piaci szereplő van, sok középméretű gazdaság, másfelől a kereskedelem nagyon koncentrált. Ez azt jelenti, hogyha az árak csökkennek, akkor a piaci mechanizmusnak úgy kéne működni, hogy akkor kevesebbet termelnek, és akkor az árak újra nőnek, de a valóság másképp működik. Az árak csökkennek, és még több tejet termelnek a gazdálkodók, tehát képtelenek a gazdálkodók a piaci mechanizmusokból profitálni magukat teszik tönkre. Tehát ezért lenne szükség erős termelői szövetségekre, nagy szövetségekre, ütőképesekre, amelyek felveszik a kesztyűt, ha a kereskedelemmel kell szembeszállniuk. És bátran kell fellépniük, ugyanakkor ki kell kerülni a kartelesedésből, eredő veszélyeket. És ugyanakkor legyen joguk, hogy anélkül, hogy egyeztetnének az árakról, kartellesedve, ajánlásokat tehessenek. Németországban mindig a fölfele generált ár megalapálásokat szankcionálják, de jelenleg az a helyzet, hogy lefele egyeznek meg az árakban. És ezt is csak egy erős termelői képviselet tudja kontrollálni. Nekünk pedig politikusoknak az a dolgunk, hogy segítsünk a kicsiknek a raktározási garanciákkal a politikai intervenció lehetőségének fenntartásával, amely révén újra normális árak alakulhatnak ki, és nem mennek tönkre a gazdák. Tehát először is meg kell változtatni a jogszabályokat úgy, hogy a termelők erőteljesebb szövetségeket hozhassanak létre, fenn kell tartani a politika prerogatívumát arra, hogy belavatkozzon a folyamatokba az árak és így a gazdálkodók megmentése érdekében. szinte azt mondhatnánk, szóval azt, azt kéne már elérni, hogy megélhessenek a gazdálkodók abból, amit termelnek, ehhez a stabil árak politikája a legjobb megoldás. Dziękujemy. Teraz poprosimy pana Nicholsona. Köszönöm szépen. Nicholson úr következik, majd a bizottság képviselő lesz az utolsó felszólaló. Elnök úr, nagyon rövid leszek. A mezőgazdaságban eh, segíthetjük az előadót, vagy a termelőt, de egy valakiről nem beszéltünk, és ez a kereskedő. És ez a legnagyobb eh, probléma, hiszen annyira erő, erős az, ő döntheti el, hogy a feldolgozó vagy a termelő mit kaphat. A bizottság nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nézzük meg a válságkezelést. Nézzük meg azokat a problémákat, amelyel a tej, tejágazat küzd 2007-2008-ban. A bizottság lassan reagált, és amikor megtette, akkor keveset tett túl későn. Nagyon sok tejgazda jelentős problémája volt emiatt. Amikor a bizottság cselekedett, megoldotta a problémát a tejágazatban, de erre van szükségünk. Jó reagálási időre, hogyha megállapítottuk a problémát, akkor lépnünk kell, és helyre kell azt tenni. Eszközök kellenek ahhoz, hogy az ilyen helyzeteket megoldhassuk. Erre van szükségünk. És hogyha nincs ilyen ilyen eszköztárunk. Ha nem tudunk intervenciókat megállapítani jelentős válságok esetén, akkor jelentős problémáink vannak. Én azt hallottam a tejcsomagról, hogy azt a legközelebbi plenárison Strasbourgban megvitatják, és a biztos nagyon egyetemben fogalmazott, hogy a tej csomagról szóló egyezmény része lesz az ő csomagjuknak, így aztán a biztos foglalkozhat ezzel a kérdéssel. Hadd mondjam el azt, hogy <clears throat> osztom José Bové aggodalmait a biztosítással kapcsolatban. Nem tetszik nekem sem. Nem tetszik ez az irány. Az Egyesült Államokban nemrégiben azt a kérdést tettük fel, hogy, a, hogy ők ezt hogy intézik el. Ők azt mondják, hogy bebiztosítjuk a házunkat, a kocsinkat. Miért ne biztosítanánk meg a te, be a terményeinket is? Nagyon egyszerű dolog. De hogy erre közpénzt használjunk? Meg kell vizsgálnunk, hogy milyenek a lehetősége. Meg kell néznünk, hogy mi lesz az eredménye és hogy ez milyen terhet ró a gazdákra. Az Egyesült Államokban már ezt használják, és biztosíthatom önöket, hogy ebben a szakbizottságban meg kell értenünk ezt, hiszen a probléma nem múlik el magától. Köszönöm szépen. Czy przedstawiciel komisji chce zabrać głos? Most a bizottság képviselőit kérjük, hogy szóljon hozzá, ha szeretne. Oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Danten úrnak is az expozéját. Nos, meg kell mondjam, hogy rámutatott egy nagyon fontos kérdésre, a termelői szervezetek szerepére. Egyébként több képviselő szintén később megemlítette ezt. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egyrészt a termelői szervezetek szerepét meg kell erősítenünk, tárgyalási poz, alkupozíciójukat is meg kell erősíteni, ugyanakkor eh, nem szabad, hogy a verseny, piaci verseny torzuljon. Nikolson úrral is egyetértek, aki azt mondta, hogy az egyik legnagyobb probléma, amivel szembe kell néznünk, a kereskedők kezében összpontosuló hatalom, a, mely sajnálatos módon a termelők jövedelmét is negatívan érinti. Egy kettős választ megközelítést szeretnénk. A gyors reakció különösen fontos. a legutóbbi válság során is nagyon gyorsan léptünk fel az e coli válság során, hasonlóan kell tudnunk eljárni máskor is, ehhez azonban a meglévő eszközök további megerősítésére van szükség. Ezzel párhuzamosan van egy válság tartalékunk is, ennek a következő az oka. Hál' Istennek nem kell minden évben ilyen óriási válsággal szembenéznünk, és amikor ilyen válságra nem kerül sor, akkor a költségvetésben többet keletkezik. Lenne tehát az alapköltségvetés mellett egy külön költségvetés, amelyet felhasználtunk különleges esetekben ehm, egy, ha erre szükség van, ebben a vészhelyzetben egy sajátos eljárás működne, amelyben társadalmokatóként járna az önök parlamentje. Végezetül a piac szabályozással, piac szervezéssel kapcsolatban volt, aki utalt a hozzászóló képviselők közül a cukor kvótára, illetve a tejkvótára és a telepítési jogokra. Ha megengedik, akkor én csak a cukorkótáról szólnék most. Úgy érezzük, hogy a cukor ágazat versenyképes, megerősödött kellőképpen, például rámutatok, rámutatnék arra, hogy a jelenlegi évben a kóták azt jelentik, hogy annak ellenére, hogy a cukortermelés magas szinten áll, jól alakul, nem tudunk, eh, nem tudjuk a többletet exportálni, és ezt pont a kvóták okozzák. Ez a példa jól mutatja, hogy a kvóták néha abba a tévhitben ringathatnak eh, minket, hogy garanciákat biztosítanak az ágazat számára, miközben ebben az esetben pontosan eh, abban akadályozzák az adott ágazatot, hogy a világpiacon megjelenjen, ami a cukorágozatot illeti úgy vélem, hogy saját lábán is meg tudna már állni ez. Köszönjük szépen a bizottság képviselőjének, most pedig az előadónak, Danten úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ez a kérdéskörhöz. Elsősorban a versenyjog témájában jártunk. A jelenlegi szöveg lehetővé teszi, hogy a gazdák termelői szervezetekbe tömörüljenek, amelyek egy adott ágazat egy részét fedik le. Ugyanakkor megszorítások során ezek a termelői szervezetek nem sokat segíthetnek, tehát Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy lehetővé kell tenni, hogy az adott ágazatok saját magukat szervezzék. A kérdés csak az, hogy milyen mértékű szabadságot, mennyire adunk nekik szabad kezet. Ehhez azonban a termelői szervezetek, vagy ágazati szervezetek megfelelő eszközrendszerrel kell, hogy rendelkezzenek. Korábban nem tudtam szólni a kvótákról, talán most ezt pótolnám, ezt a hiányt. Kezdjük talán a cukorkvótával. Bárkivel is tárgyalunk a cukorágazatban, mindenkinek eltérő véleménye van erről. Úgy tűnik számomra, hogy az ipar, ez az ágazat egész jól áll, kvóták nélkül is e, ellene, de legjobb talán adunk nekik még 3-4 évet erre. Tehát érdemes 2018-ig, vagy akár 2020-ig is elhalasztani a kvóták megszüntetését. Ami a telepítési jogokat illeti, erről már többször nyilatkoztunk nyilvánosság előtt, egyértelművé tettem, hogy a jelentésemben szeretném újra bevezetni a telepítési jogokat. Szerintem e tekintetben a parlamentben e, széles körű konszenzus van. A biztosítás kapcsán Sajnálatos módon ezen eszközön keresztül az amerikaiak igen komoly támogatást nyújtanak az amerikai gazdáknak, hogyha az amerikai eh, agrárpolitikát a közelebbről megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a eh, biztosítások támogatása sen keresztül segítik a gazdáikat. Szerintem a következő majd erről vitázhatunk de el kell ezen gondolkodnunk, nem biztos, hogy ott lehet lemásolni őket. Ami az Európai Bizottság javaslatát illeti, e és más kérdésekben aggodalmaknak, aggodalmuknak többen is hangot adtak, de ez még kevés. A különböző ö, szabályozó eszközökkel kapcsolatban további részletekre van szükség. Igazi alternatívákat nem hallottam, csak azt, hogy mi a baj a jelenlegi javaslattal. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! a, mély vit, a vita mélységi megvitatásának új szintjére emelkedtünk ma. A direkt támogatások, valamint a közös piaci szervezetek támogatását illetően el kell gondolkodni arról, hogy mi a legfontosabb mindebben hogy vajon a kifizetések fontosabbak-e, vagy a KPS, közös piaci, piaci szervezés. Meg kell vizsgálnunk az európai mezőgazdaság termelési szerkezetét, másfelől a gazdaságok szerkezetét vannak kis, kisebb és nagyobb gazdaságok, amely nagyon sokféle támogatási eszközt igényel. Van még egy kérdés, amit fel kell tennünk, és alkalmunk is lesz megkérdezni a gazdákat a véleményükről, a demográfiai változásokról, és arról, hogy mit okoz ez a vidéknek. Hölgyeim és uraim, ma ünnepeljük a a KAP 50. évfordulóját. Ez egy olyan politika, amelynek nagyon nagy tapasztalattal ki, és ezt mind elemezni kell. És annak ellenére, hogy változnak az idők, és vannak külső tényezők is, amelyek egyre fontosabbak. Rengeteg tanulságot vonhatunk le ezekből a tapasztalatokból. Végül szeretném meg, meg, megköszönni az előadónak, a bizottság képviselőinek és minden részvevőnek, hogy részt vett a mai megbeszélésen. Holnap ugyanitt találkozunk. 9-től 10-ig a koordinátorok ülése zajlik. 10 órakor kezdődik a bizottsági ülés. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm a mai munkájukat, és kellemes estét kívánok viszontlátásra.